Gracias a todos por tomar asiento. Kedves kollégák, köszönöm szépen, kérem foglaljanak helyet. We will start our meeting, please. Jó, akkor kezdjük az ülést. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Ahogy már mondtam, említettem, kezdjük a délutáni ülést, és az első napi rendi pont az etiópiai emberjogi helyzet, és itt mindenek előtt Andargacsev cége ügyét fogjuk megvizsgálni. És ez az Etiópiáról szóló napirendi pont, és ez az ülés azért került napirendre, mert delegációs utazásra eh, került 2013-ban eh, eh, sor Etióp Etiópiába, és etiópiai kormányzati hatóságokat is felkerestünk. Azóta azonban bizonyos eseményekre került sor, amelyek kifejezetten nyugtalanítóak, és amelyek összefüggnek Cege úr furcsa letartóztatásával. Itt a 9-es zóna bloggereinek a letartóztatására is utalnunk kell. Ismerik önök közül, közül egyesek ezt az, ezeket az ügyeket, ezt a kérdést. A tanács, a bizottság, az EKS és az etiópiai nagykövetség munkatársai is itt vannak, és megpróbáljuk ma délután értékelni a helyzetet, és megvilágítani, hogy mit lehet tenni, mit lehet elérni, annak érdekében, hogy a gyülekezési jog, a szabad véleménynyilvánítási jog megvalósuljon Etiópiában is, és általában az emberi jogok helyzetén javítsunk. Az etióp nagykövet bizonyos információkat osztott meg velem, ezeket nagyon nagy, öröm, nagy örömmel hallottam, hogy nagy előrelépésekre került sor Etiópiában az elmúlt húsz évben a demokrácia felé vezető úton, és gazdasági helyzet, gazdaság területén is nagy előrelépésre került sor, de, és a szegénység elleni harcban, de ezzel egy időben a nagykövetnek azt is el kellett mondanunk, hogy nem lehet úgy eljárni, hogy először csak a gazdasággal foglalkozunk, aztán utána az emberi jogokkal és a demokráciával. Ez így nem működik. Mindent, minden fronton egyszerre kell megnyitni a, a javítást, a reformokat. A nagykövetség egy képviselője itt van közöttünk, ahogy már mondtam. Többen is szeretnének majd hozzászólni. Először is Val asszonynak fogom megadni a szót, aki egy nem kormányzati szerv stratégiai tanácsadója, mm, és neki adom meg a szót 5 percre. Thank you very much for this opportunity. Köszönöm szépen, hogy beszélhetek erről nagyon fontos esetről. Ezzel az esettel már hónapok óta foglalkoztam, három hónapja, amióta Jemenben elrabolták ez évben. Ő brit állampolgárpartnerével Londonban él, ikreik vannak. 2014. június 23-án férfiak fogták el, még a jemeni repülőtéren. Az Egyesült Arab Emírségből utazott, nem tudjuk a hol létét, nem tudja a családja sem a hol létét, és a brit kormány sem ismeri a hol létét, nem ismerték a hol létét két hétig, amikor majd július 7-én az etióp kormány elismerte, hogy náluk van fogságban. Repülőgépet tették, és Etiópiába szállították elfogásának napját, ez teljes mértékben megsérti a nemzetközi jogot. Azóta fogva tartják Andergesev csegét. Egy rövid találkozója volt a nagykövettel, de azóta sem hagyják, hogy konzuli segítséget kapjon, nem kap jogi segítséget és független orvosi segítséget sem 2009-ben már halálra ítélték távol létében, egy olyan perben, amely súlyos aggályokat vet fel a igazságossággal kapcsolatban, erről majd talán később beszélek, ha lesz rá időm. Az etióp kormány semmilyen biztosítékot nem adott arra, hogy nem fogják majd végrehajtani a halálbüntetést. A családja rendkívüli módon aggódik az egészsége eh, miatt, főként amiatt, hogy esetleges eh, kínzásnak eh, vetik alá, hiszen tudjuk, hogy Etiópiában a politikai fogadatokkal szemben gyakran kínzást alkalmaznak. Az Etióp TV mutatott felvételeket Andergeselt segéről, és egy pszichiáter, egy pszichiáter úgy gondolja, hogy egyetemben súlyos helyzetben van, trauma okozta problémái vannak, és a posztraumatikus szindrómától szenved. Nem tudjuk, hogy mi történik vele a fogvatartása során, csak spekulálni lehet, semmilyen hozzáférés nem adtak számunkra. elrablás áldozata, jogtalanul tartják fogva, és kínzásnak vetik alá. Együttműködtünk a brit kormányjal azért, hogy sikerüljön Andrágásevet kiszabadítani. Ugyanakkor, ahogy elmondtam, az etióp rezsim nem hajlandó elismerni azt, hogy bűnt követtek el ezen személlyel szemben, nem ismerik el alapvető jogait, a konzuli segítséghez való jogát, a jogi segítséghez való jogát, a független orvosi ellátáshoz való jogát. Ismeretlen helyen tartották több mint három hónapig. A, az Egyesült Királyságban tartózkodó családja nem tudott róla semmit sem, arról sem tudott semmit, hogy milyen pszichikai, fizikai állapotban van. Azt sem tudjuk, hogy miért rabolták el, miért tartják Etiópiában fogva a Jimbo hét vezetője volt, és az is most, ez egy ellenzéki párt, egy olyan párt, amely demokráciát, polgári jogokat követelt, és Andegacsev cégem másokkal együtt már korábban is ki volt téve politikai nyomásgyakorlásnak a hatalmon lévő etióp rezsim által. Ezek a tevékenységek felgyorsultak 2015, a 2015 előtti választások előtt. Nagyon sok a politikai motivált eh, tett. Az ENSZ külön megbízottja is eh, beszélt erről. A, a, kül, a külön megbízott, amely a szólásszabadsággal, a a gyülekezési joggal foglalkozik, és ők mindannyian azt kérték az etióp kormánytól, hogy mindenkit szabadítsanak ki, akiket ilyen ürügyel tartanak fogva. Azt kértük, hogy az újságírók, a jogvédők elvégezhessék munkájukat, anélkül, hogy félniük kellene a megtorlástól. Számos eh, szemét eh, perbe fogtak, nem értesítették őket a perről, nem tudták megvédeni magukat, és most rendkívül ö, eh, ö, sérülékeny helyzetben vannak. És attól tartunk, hogy további jogtalan tetteket fognak velük szemben elköte- elkövetni. Remélhetőleg a lehető leghamarabb sikerül kiszabadítani André Gecsevet és visszaengedni családját. Tienen un, un... Köszönjük szépen önnek egy nyilatkozatot is kiadtak, amit kiosztottunk. Ez a brit kormánynak a nyilatkozata megtalálható az önök eh, dossziéjában és ebben azt erősíti meg a brit kormány, amit éppen hallhatunk. A brit kormány panasszal élt, amiatt, hogy a fogvatartott eh, talán nem tud kapcsolatot teremteni, nem kaphat eh, konzulátusi támogatást, konzuli támogatást a fogvatartott. Tehát mindezt megtalálhatják a eh, dossziéjukban az asztalon. Gomes asszony fog most szót kapni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban kíván szólni, de utána Howitt úr fogja majd megkapni a szót, de előbb a bemutatót fejezzük be. Nagyon fontos volt ez a beszámoló, és nagyon örülök, nagyon eh, Hálás vagyok, hogy eh, elmondta ezt. Én, mint brit eh, állampolgár és brit európai parlamenti képviselő különösen fontosnak tartom, hogy a brit külügy is foglalkozik ezzel az ügyjel. Biztos vagyok benne, hogy ez nagy segítséget jelent. Teljes mértékben támogatjuk Önöket ebben a munkában. Kérem, hogy adják át üzenetünket, mely szerint teljes mértékben mögött állunk és támogatjuk az ügyét. Köszönöm szépen. Elmakélének fogom megadni a szót, aki a Frontline Defenders eh, vezetője, és a 9-es zóna bloggereiről fog beszélni, tessék. Uh, köszönöm szépen. Elnök eh, asszony, eh, kedves képviselők, köszönöm, hogy meghívták a Frontline Defenders-t. Frontline ez egy olyan szervezet, amely gyors és hatékony fellépést mm, szeretne megvalósítani, hogy az emberi jogi jogvédőket meg tudjuk védeni. Az egyik legfontosabb terület, amire koncentrálunk, a digitális biztonság, és biztosítani igaz, igyekezzük azt, hogy az emberi jogi jogvédők közötti kommunikáció biztonságos. 17-én az európai hatóságok 10 emberjogi jogvédőt és bloggert megvádoltak az terrorizmus ellenes törvény értelmében. Ezen személyek közül hetet heten az 9 zónak tagjai, hárman pedig a független um, újságírók. Ez a Zone 9, ez egy um, olyan blog, amely az etiópiai közügyeket vitatja meg. Nagyon aggasztanak bennünket ezek az események, és az, hogy mindenféle független hangot megpróbálnak elfolytani az etióp hatóságok abban azt gondoljuk, miután elemeztük a helyzetet, hogy a hatóságok kirakat pert akarnak indítani ellenük, és mondva csinált okokkal, például az antiterrorizmus törvényre hivatkozva igyekeznek őket elhallgattatni. Vannak egyéb vádak is, mint például a, a nemzet, nemzetfelforgató tevékenység, az emberi jogi jogvédők egy olyan csomagot használtak, amely az interneten megtalálható. Ezt a csomagot ismerjük, ezt mi fejlesztettük ki, és ennek a lényege, hogy a digitális világban biztosítsa az emberi jogi jogvédők számára a kommunikáció biztonságát, hogy online tudjanak kommunikálni. A Security in the Box tartalma teljesen legitim, és ingyenesen letölthető, és megfelel az emberi jogi elvárásoknak. Az etióp hatóságok azt gondolják, hogy magának a szoftvernek a használata már bizonyítja az erőszak az erőszakot, vagy az erőszakra való felszólítást. Az etiópiai emberjogi jogvédők nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, a félelem és az elnyomás, elnyomás közepette, és önkényes letartóztatásokra kerül sor. Ez az, ez az klíma oda vezetett, hogy nagyon sok embert megfélemlítettek. Nagyon sok újságíró és emberi jogvédő elhagyta az országot, és akik pedig otthon maradtak, azok öncenzúrát folytatnak. Az etióp hatóságok, amióta úgy döntöttek, hogy az 9 zóna bloggereit megvádolják, vagy feljelentik, számos független blogger is közvetlen fenyegetést kapott, és sokan elhagyták az országot. Augusztusban 14 újságíró, nagyon fontos újságok újságírói Kenyában kértek politikai menedékjogot. Az etióp hatóság korlátozza az internethasználatot és a digitális kommunikációt. A szubszaharai Afrikában ez az egyetlen olyan ország, amely nemze- országszintű internet szűrést valósít meg. Az online cenzúra tehát megvalósul. A Freedom House szerint az etióp kormány politikailag motivált internet szűrést és monitorozást hajt végre. Emellett az online cenzúra mellett a politikai tartalmakat igyekeznek eltávolítani, megkeresik a bloggereket, megkeresik a szerzőket, és arra kényszerítik őket, hogy bizonyos tartalmakat szedjenek le. E, számos oldalt blokkoltak. A kormány illetve a hatóságok az, on, az online kommunikációt e, monitorozzák, tehát e, el a leveleket, egymásnak küldött e-maileket ellenőrzik és elterelik. Az ENSZ jelentéstevői is a fogvatartottak szabadon bocsátását követelik. Július 13-án egy kommunikációt tettünk közzé. Az Európai Uniós nagykövetek aggasztónak tartották a blogerek sorsát, és arra kérték az etióp hatóságokat, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő eljárást indítsanak, az emberi jogvédők jogi segítséget kapjanak, a családjuk a vehessék fel a kapcsolatot, és politikai interferencia nélkül, vagy nyomás nélkül tartsák meg a tárgyalásokat. Kérjük, hogy az Európa, kérdezzük, hogy az Európai Unió követte-e az eseményeket, és mi várható az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Kasiendas asszonynak, aki Etiópiának a felelőse a külügyi szolgálatnál. Parancsoljon! Ha megengedik, köszönöm szépen, továbbadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. external... Köszönöm szépen, a külügyi szolgálatot képviselem, a kelet-afrikai részleget. Elnök asszony, mi nagyon szorosan követjük az emberi jogi helyzetet Etiópiában, és az elmúlt hónapokban valóban aggasztó fejleményeket láttunk, beleértve a bloggerek, az újságírók, vagy az etióp eh, ellenzék képviselőinek eh, letartóztatását láttuk. Mindenképpen nyomon kell követni a helyzetet, főként a soron következő választások miatt is, jövő év májusában. Az EU delegációja Abis Abibában nyomon követi ezeket az eseményeket, különösképpen azokat a pereket, amelyek a letartóztatásokat követték. Sorozatosan hangsúlyoztuk azt, hogy igazi politikai párbeszédre van szükség Etiópiában, és garantálni kell a szólásszabadságot, illetve a gyülekezési szabadságot. Aggódunk a terrorizmus ellenes nyilatkozat miatt. Ezek akadályozzák az ellenzéki pártok, az újságírók tevékenységét, illetve a civil szervezetek tevékenységét. A külügyi szolgálat kiadott egy közleményt május 6-án, amelyben aggályunknak adtunk a hangot, és elmondtuk azt, hogy az újságírók és a bloggerek letartóztás esetében az etióp jogszabályok szerint jártak el. Mindemellett, és örülök, hogy Emma kiemelte ezt, az EU misszió vezetői kiadtak Abis Abibában egy nyilatkozatot, amiben elítélik eh, a politikai pártok képviselőnek fogvatartását. Többször feltettük ezt a kérdést, elnök asszony, az etióp eh, hatóságokkal, a 8 cikk alapján történő párbeszédünkben, egészen a legmagasabb szinten, és felvetettük ezt. Eh, rendszeresen találkozunk a hatóságokkal, mind itt, mind pedig Etiópiában, megvitatjuk az aggályos kérdéseket. Szerettem volna kiemelni, elnök asszony, hogy ezen diplomáciai tevékenységek mellett az EU, illetve a szolgálat megpróbálja javítani az etióp emberi jogi helyzetet a célzott segítségnyújtásunk által. Például a 11. Eh, indikatív programban Etiópa számára 52 millió eurót különítettünk el a civil szervezetek, illetve a jó irányítás számára, ezáltal is szeretnénk az etióp demokratizálódási folyamatot erősíteni. Végezetül, elnök asszony, ami Andergachev esetét illeti, szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Királyság hatóságaival, segítségünket nyújtottuk nekik. A legnagyobb aggályunk ahhoz kötődik, hogy nincs megfelelő jogi eljárás, vagyis nincs megfelelő eljárás a kérdatására, nem tudjuk, milyen körülmények között tartják fogva, és nincs hozzájutása a konzuli, illetve a jogi segítséghez. Természetesen ellenezzük a halálbüntetést is. A külügyi szolgálat továbbra is nyomon követi majd az etióp emberjogi helyzetet, és közvetlenül az etióp hatóságoknak el fogjuk mondani az aggájainkat, és nyilvánosan is fel fogunk lépni, amennyiben erre szükség lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Ön a felelőse tehát Afrikának, ha jól értettem. Én vagyok a kelet-afrikai osztály helyettes vezetőjek, tehát Kelet-Afrika felelősek. Köszönöm szépen. Uh, engedjék meg, hogy nyílt és őszinte legyek. Én kicsit mélyebbre uh, hatoltam volna, belementem volna a részletekbe. Így például kitértem volna arra, hogy mi lesz konkrétan a külügyi szolgálatnak az intézkedése például, mikor fognak uh, vagy egyáltalán beavatkoznak-e, hogyha szükségesé teszi azt a helyzet. Anna Gomes kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. I know Ethiopia uh, a bit. Ismerem egy kicsit Etiópiát, mivel 2005-ben ott voltam, mint az EU választási megfigyelési misszió vezetője. Ezt ki is használja az etióp kormány, hogy e- az én kvalitásaimat megkérdőjelezze. Én az igazságot mondtam el, mindazt, amit megfigyeltünk a 200 megfigyelővel akkor. akkoriban nagy volt a választási részvétel, az emberek tényleg hittek a választásokban. Az eredmények, amikor azt megszámolták, eléggé félrevezetettek voltak. És csak 23 helyet kapott meg az, ellenség, az ellenzék a fővárosban. Ez eléggé lehetetlennek tűnt, mivel én ezt eh, jelentettem a megfigyelési eh, bizottság részéről, a kormány viszont eh, nem ismerte el ezeket. Ezért én nyomon követtem az etióp emberek helyzetét, találkoztam Andrá úrral is, kapcsolatban voltam vele, csak a többi ellenzéki képviselő, ő is börtönben volt másfél évig, aztán elmehetett Nagy-Britániába, és mindig is kapcsolatban maradtam vele, akárcsak másokkal a diaszpórában. Én ismerem a helyzetét, egyértelmű, hogy a jemeni kormány adta ki Etiópiának Andegecsevet, egy brit-etióp kettős állampolgár ő, valószínűleg a halálbüntetés vár rá, és én tényleg aggódom az élete miatt, és úgy gondolom, hogy azért lehetett megmenteni az életét, mert volt egy reakció a nemzeti közösség részéről. Még a brit külügyminisztériumnak is szembe fel kellett lépnie. Nagyon is jól informált a brit külügyminisztérium, nem tudom elképzelni azt, hogy a brit hatóságok ne tudták volna azt, hogy mi történik. Én mindig aggódok még Andagecsev Cege úr miatt, valóban tartatatlan a helyzete, a brit kormány és az EU kötelezettsége az, hogy mindent megtegyenek érte, nem csak nyilatkozatokat kell tenni. Tudom, hogy az etióp vitákban is a hozzáállás eléggé vonakodó arra, hogy fellépjenek, már csak amiatt is, hogy Etiópia egy olyan ország, ami nagyon fontos a régióban, nagyon nagy partnere az EU kotonai megállapodásának, kedvezményezettje az EU segítségnyújtásának, és ezzel tényleg lehetne változtatni. Sajnos néhány tagállam nem akar változtatni, mindent úgy akarnak, hogy eddig is volt, Sőt, még filtereket is átadnak a bloggerek blokkolására. Amikor legutóbb az AKC parlamentközi delegációjával Etiópiában jártam, akkor nagyon érdekes találkozóim voltak a kormányképviselőivel is, akik azt kérték, hogy adjam át az ellenzéknek az üzenetet, és mondjam el, hogy készüljenek a választásokra. Ezt megtettem, de elmondtam a hatóságoknak, hogy nem valószínű, hogy a diaszpóra vissza fog térni a választásokra, hogyha nincsenek meg alapvető jogok, például a szabad választások. Ahogy hallhattuk, egyre nagyobb az elnyomás, egyre több civil szervezetet, bloggert, újságírót támadnak, ez nem lehet. Remélem, hogy az EU levonja a következtetéseket. 2005-ben, 2005 után ismételten volt egy választási megfigyelési delegáció, nem is tudtak még egy jelentésre kiadni erről, egy holland kolléga vezette ezt, ez nem folytatódhat így. Mi nagyon aggódunk Eszkender a úr miatt, ő is egy újságíró, és van egy fiatal újságíró, Reget Alemo, aki rákban szenved, és Eh, az LKC delegáció részéről el akartunk látogatni eh, a börtönben, voltak ment, Louis Michel ott volt, de a keletei eh, börtön például Lockbiller azt, hogy nem tudta meglátogatni, pedig az elnöktől bejutást kaptak amikor az AKC társelnöke ellátogatott, akkor a jelentése az volt, hogy minden rendben volt, sőt, még internetezne is tudtak a fogvatartottak. Nos, hát nem tudom, nekünk sem volt például hozzáférésük az internethez, nem tudom, hogy, hogy a börtönben lévők hogyan tudtak ehhez hozzájutni. Nagyon súlyos a helyzet, úgy gondolom, hogy óriási felelőssége van az usa és abban, hogy nem tudott kell erősebben fellépni egy, olyan, egy ilyen országgal szemben, és egyértelműen nem teljesítik a katonai megállapodásban foglaltak. Én ezt kritizálom, mert az AKC ülés során is Pibax biztos urat, illetve az EU akkor is elnökségét, aki akkor Litvánia volt, őket is arra kértük, hogy ezzel foglalkozzanak, és akkor az etióp kormány azt mondta, hogy nincsenek politikai fogvatartottak, csak terroristák. Sajnálatos módon se Pivax úr, sem pedig valamilyen Vicsute Litvániából, azt mondták, hogy nem volt nem voltak politikai fogvatartottak. Tehát így Litvánia nem teljesíti a kotoni megállapodásban foglaltat. Na, Gomes, voy a dar la palabra a la señora Foa. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna kitérni erre az ügyre, amit Anna Gomez említett, és az Howitt úrat is szerettem volna kérdezni a brit álláspontról, mert ugyan eléggé egyértelmű kijelentést tettek az elfogadhatatlan fogvatartás és letartóztatás miatt, Cege úr letartóztatása miatt, de folyam azonnali szabadon engedést követelik, követeli Cege úr, és ez kellene, hogy legyen a brit álláspont, és ez a minimum, amit kell a brit és briteknek kellene követelniük. Hát a konzuli szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ez szép és jó, de ez egyetlen egy egyetlen egy konzulai látogatásra került sor, akkor, amikor tényleg nagy nyomást helyeztek a hatóságokra, de most úgy tűnik, hogy nincs megfelelő állásfoglalás a kormány részéről. A kormány azt írja, hogy nagyon aggasztóak a fogvatartás körülményei. Cege urat az, ember, az emberi jogokat megsértő módon tartják fogva, elrabolták, átadták, bekényszerítettek egy repülőgépbe, átadták az etióp hatóságoknak, fogva tartották, letartóztatták, és brit állampolgár és a brit hatóságok nem követelnek elég erővel, követelik a szabadon bocsátását. Itt, itt van egy... A britek Etiópiában finanszíroznak egy egy bűnügyi ö, oktatási programot, ö, amelynek ö, a célja az, hogy ezekben a témákban felvilágosítást nyújjanak, nyújtsanak. Hogyan lehet ezt a tudást kihasználni? úgy úr, nyilván sok mindenben egyetérünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megengedi, hogy visszatérjek erre a témára. Egyért nagyon is helyén való ez a megjegyzés, amit hallottunk. Gomez asszony is teljesen világosan fogalmazott, minden bizonyíték azt mutatja, hogy illegálisan tartják fogva cegét, és nyilván mi támogatjuk önöket a követeléseikben, és majd meg fogom kérdezni az elnököt, hogy van arra lehetőség, hogy ő követelje a szabadonbocsátását cegének, hiszen illegálisan tartják fogva. Azt reméljük, hogy ezzel az érvel a levelet eljutathatjuk mind az etióp, mind a brit hatóságokhoz, és azt remélem, hogy találkozhatunk az ülés után, és egyeztethetünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Lasjevicius képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látunk itt mindenféle levelet és kijelentést, júliusból datálódnak, Két hónap telt el azóta. Milyen tevékenységre, milyen fellépésre került sor július vége és a mai nap óta? Hatóságok tettek valamit? Igyekeztek találkozni valakivel, követelni valamit? Nagyon fontos, persze tudom, nagyon fontos mindenkinek a szabadság és a nyári vakáció, de hát nem ebben az ügyben. Van-e valami, táj, valami információjuk ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt két hónapban történt-e valami? Hogy azokat, akik felelősek az ügyért, azoknak a neve napi világra kerüljön. Az EKSZ képviselőjének adom meg a szót. Um, thank you, Chair. Um, we, I mean, uh, uh, on, on the election observation mission. Köszönöm szépen. Ami a ezt a helyzetet illeti, itt bizonyos technikai korrekciókra, javításokra sor került, ami a választási választásokat illeti, folyik a vita ezzel kapcsolatban. Nem gondoljuk, hogy hogy a jelenlegi választási folyamatot támogatni kellene, Számos emberi jogi jogvédő szervezet dolgozik Etiópiában, és ezeket támogatjuk. Meglátjuk, hogy a nemzeti választások területén mi lesz a helyzet. Nos, mindez, mindezeket a jogszabályokat azonban csak, a, illetve ezeket a támogató intézkedéseket a 2015-ös választások után nyújtjuk, tehát általános emberi jogi előrelépésre vonatkozó támogatásokról van szó, nem a választások támogatásáról. Világossá tettük, hogy a javaslatot módosítani kell azt a javaslatot, amely a választások támogatásáról szól a, például a választási környezet jav, átláthatóságának javítása, a civil szervezetek részvételének lehetővé tétele az etiópiai demokratizálódási folyamatban. Ezeknek meg kell történniük, mielőtt úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió és a tagállamok támogatni tudják az országot. Ez a vita folyik jelen pillanatban is, úgyhogy ezért ez nem tűnik relevánsnak. Ami az Európai Uniós fellépést illeti, ami a fogvat az ö, letartóztatásokat illeti, ezeken az ö, üléseken persze nyilván nem tudjuk elmondani azt, amit a bilaterális etióp tárgyalásokon ö, fölvetünk. Nagyon őszintén ö, beszélünk ezekről a kérdésekről, a, és őszinte válaszokat kapunk a nagy, nagykövetségektől, illetve a hatóságoktól is, a partnereinktől is. Miniszterelnöki, külügyminiszteri szintig eljuttatjuk a követeléseinket és a megjegyzéseinket. Ami a nemzetközi békét és biztonságot illeti, továbbra is támogatjuk a dél-szudáni erőfeszítéseket, de igyekszünk párbeszédben maradni a hatóságokkal. A kijelentéseink a, a nek a célja az, hogy közvélemény előtt kijelentsük azt, amit, amit a partnereinknek említeni szoktunk. A bilaterális kapcsolataink továbbra is rendkívül fontosak, ami a cége ügyet illeti, brit állampolgárról van szó, úgyhogy továbbra is folytjuk az Európai Unió támogat, pozícióját támogatjuk, és amire szükségük van ehhez, ezt meg fogják kapni. Eh, eh, Köszönöm szépen. Tehát a helyzet a következőképpen néz ki. Megszerveztük ezt az ülést, és az Európai Külügyi Szolgálat is eljött, hogy meghallgassuk. Beszéltünk a brit kormányjal, megkaptuk az ő nyilatkozatukat, amely az önök rendelkezésére is áll a dossziéjukban, és mostan, most aztán az Európai Külügyi Szolgálattól további e, nyilatkozatokat, magyarázatokat is hallottuk. Úgy gondolom, hogy most a tények ismeretében, itt a szakbizottságban meg kell, hogy fogalmazzuk a jövő feladatait. Ez pedig az események nyomon követése lenne, és ennek során mindenképpen hangsúlyt fogunk helyezni arra, hogy e, lássuk e, a fogvatartottak a helyzetét, két hónap múlva megvizsgáljuk újra a helyzetet, és megnézzük, hogy ebben az ügyben az elmúlt két hónapban mire került sor. Természetesen foglalkozni fogunk más esetekkel is, amelyekről ma szó volt, és azt is megnézzük majd, hogy a nemzetközi szervezetek és az Európai Uniós intézmények mit tettek. Ugyanakkor nem csak Etiópiáról, és nem csak ezekről az esetekről kell beszélnünk, hanem arról is szót kell ejtenünk, hogy az Európai Unió mit tesz, hogyan követi nyomon eh, az eseményeket, milyen intézkedéseket fogalmaz meg. Itt a kibővített elnökség ülésén ez mindenképpen téma lesz majd két hónap múlva. És természetesen az etióp eh, nagykövetség a jelenlévő képviselő útján szintén állást foglalhat. Honorable Chair, I thank you for giving me the... Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megadta a szót nekem, hogy hozzá szólhassak ezekhez a kérdésekhez. Az etióp alkotmány 95 óta biztosítja a sajtó szabadságot. Nagyon pozitív fejlemények voltak a nyomtatott, illetve audiovizuális sajtóban, több száz magán heti újságban, Etiópiában. Persze vannak hiányosságok, de megpróbálok mindenképpen etikailag megfelelő információval szolgálni. A kormány együttműködött az iparággal, illetve az érintettekkel, hogy a professzionalizmust eh, lehessen eh, növelni. A bloggerek, az újságírók letartóztatása nem kötődött eh, a munkájukhoz, hanem másfajta tevékenységükhöz. Ami az, opozit, ami az ellenzéket illeti, a bíróság által garantált az igazságszolgáltatás, hogyha közigazgatási eljárások negatívan hatnak ki mindenre, és hogyha hitelesen lehet azt biztosítani, hogy helytelenül lépett fel valaki a rendőrség részéről, akkor azt mindenképpen elítéljük. hogyha valaki nem tudja érvekkel meggyőzni az embereket, akkor úgy gondolom, hogy nincs helye a politikai életben. a politikai életben való részvétel nem jelent kivételt a felelősségre vonás alól. Mindenki egyforma a jog előtt. Azért lettek letartóztatva ezek a személyek, mert hiteles bizonyítékok voltak ellenük, hogy terrorista szervezetekkel működnek együtt. André Gácső cégek kiadatásával kapcsolatban a Gomba 7 betiltott szervezet tagja, brit állampolgár, és Itriában képezték ki és különböző tevékenységben vett részt. Nem csak, hogy megsértette az etióp alkotmányt és stabilitást kívánt létrehozni Etiópiában, ez nem csak Etiópiában büntetendő, hanem Nagy-Britániában is. A Sana eh, repülőtéren tartóztatták le, és eh, kiadták eh, Etiópiában, Jemen és Etiópia között meglévő kiratási szerződés értelmében, tehát semmi illegális dolog nem történt itt. A konzuli hozzájutást kapott a brit kormány kérésére, a bíróság is a megfelelő tisztelettel kezelte őt. A bíróság elítélte, és az ítélet végrehajtása a kormányfőtől függ, addig is fogságban marad. Minden jogát a fogság alatt is tiszteletben tartják. A demokratikus jogok, az emberi jogok tiszteletben tartása szükséges a diverzitás szempontjából, és ezt mi is próbáljuk tiszteletben tartani, mert a demokrácia csak így fejlődik. Gracias al representante de la embajada. Alguien... Köszönöm szépen. Kér-e még valaki szót? Szeretne valaki záró nyilatkozatot tenni? megkíséreljük, hogy nyomon kövessük a jövőben is ezt az esetet, és néhány hónapon belül mindenképpen újra elővesszük az ügyet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Vamos a pasar al siguiente punto de nuestro orden del día. Köszönöm szépen, akkor átérünk a következő napi rendi pontunkra. Eh, eszmecsere Nabil Rajabbal, az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkár helyettesével a Bahreini emberi jogi helyzetről. Szeretnék üdvözölni azt a négy aktivistát is, akik támogatólag vannak jelen az ülésen. Szeretettel üdvözlöm Önöket itt a parlamentben. Nabil Rajabnak pedig azonnal megadom a szót, parancsoljon. Thank you. Thanks. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy az elmúlt hónapokban és években több állásfoglalás e, is született Bahrain ügyében, és kiálltak a bahraini e, emberi jogok mellett és az emberi jogvédők sorsa mellett. Az e, népem nevében szólok önökhöz, akik mind nagyon hálásak ezért. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide, és nagyon nagy köszönetet szeretnék ezért mondani. Itt ülhetek az elnöki pulpituson, ugyanilyen okokból vetettek engem börtönbe, és két évig voltam börtönben azért, mert a véleménynyilvánítás szabadságát komolyan vettem, és a politikai fogvatartottok szabadon bocsátását követeltem. Köszönöm önöknek, és köszönöm Anna Gomeznek, és néhány további parlamenti képviselőnek, nekik köszönhetően, akik eljöttek és meglátogattak a, a börtönben, felkerestek a börtönben, és felvetették többször is az emberi jogok kérdését Bahrányben. Az neki köszönhető az, és köszönet mindenkinek, akik ezen ügy mögött állnak. Különösen arról szeretnék beszélni, hogy egyesek azt gondolják, hogy megúszhatják a kritikát, a bírálatot, akár mondjuk a gazdasági helyzet miatt, vagy azért, mert üzletelnek eh, bizonyos hatalmakkal. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Azt szeretném elmondani, hogy a golf államok, eh, a öbölbeli államok eh, és a különös tekintettel Bahrain tudninak, tudnia kellene, hogy az, hogy üzletelnek az Európai Unióval, vagy az Európai Unió országaival nem jelenti azt, hogy az emberi jogokat meg lehet sérteni. Köszönöm önöknek, hogy, hogy felvetik az öbölbeli országok emberi jogi helyzetét független újságírók nem juthatnak be Bahreinbe például. A független média nem keresheti fel az országomat. Az emberjogi jogvédők, az Európai Parlament tagjai is próbáltak már bejutni Bahrányba, hogy az emberjogi kérdéseket monitorozzák. Ne, lehet, hogy nem minden alkalommal sikerül elérniük azt, hogy valakit szabadon bocsássanak, mint például az én esetemben, de nagyon fontos volt az én esetemben, amellett, hogy szabadon engedtek, hogy az, hogy tudtam, hogy vannak olyanok, akik kiállnak mellettem az én ügyem mellett, ugyanazért harcolnak, mint én az emberi jogokért és a véleménynyilvánítás szabadságáért, és ezért nagyon hálás vagyok, és a családom is. Az olyan országból érkeztem, amely az egyik legelnyomóbb rezsimet tartja fent. Ez az ország itt a le, második legmagasabb eh, az aránya az, újságírók, az fogvatartott újságíróknak. Nálunk a politikai fogvatartottak száma arányosan a legmagasabb. Eh, a, a lakosság 7%-a börtönben van. Csak azért, sokan csak azért, mert eh, emberjogi területen dolgoznak. Olyan országból érkezem, amelyet nem, a Freedom House nem tekint szabadnak az internet ellenségének tekintik az országomat például a Reporter Without Borders szervezet. A helyzet annyira rossz az országban, Négy ezer politikai fogvatartott van az országomban, ez hatalmas szám. Kevesebb, mint egy millióan élnek Bahreinben. Sajnálatos módon vannak olyan országok, nagyon sok olyan ország van, amelynek normál kapcsolatai vannak eh, Bahrajnál. Eh, azt eh, szeretném elmondani, hogy nagyon sok standard, kritérium, érték van, amelyekért Európa kiáll, amelyek megvalósulnak Európában. A politikai, szociális élet, az Európai Uniós intézmények részét képviselik ez. Az emberi jogi iránymutatások, a nők helyzete, a, a halálbüntetés kérdése, ezeket a szendedeket nem tartják be, ezeket az értékeket nem tartják tiszteletben Bahreinben. Azt kérem önöktől, hogy, hogy továbbra is kövessék figyelemmel, hogy mi a helyzet Bahreinben. Sajnos továbbra is folyik a fegyverkereskedelem, a fegyverek szállítása az elnyomó társadalmokba. Ez normál üzleti kapcsolat, ami folytatódik Bahreinnel. Önöknek emberi jogi sztenderdjeik vannak. Nem szabadna megengedni, hogy egy olyan országgal üzleteljenek, amelyek, amely, mint Bahrain, amely teljes mértékben elnyomja a társadalmat, a másként gondolkodókat, az emberi jogi jogvédők 90%-a börtönben van. Nagyon sokan segítettek nekem az itt jelenlévők közül, és neki köszönhető, hogy itt lehetek. Folytatom a harcot a demokráciáért, folytatom eh, azt a harcot, amelyet önök a saját országaikban évek, évtizedekkel ezelőtt folytattak. Két szinten eh, van szükségünk a segítségükre. Egyrészt egy olyan országról van szó, amely az emberi jogokat eh, lábbal tiporja. Meg kell mutatniuk azt, hogy Európa kapuja nincs nyitva olyan ország előtt, amely Mm, elnyomja az emberi jogokat, de az európai kormányokat figyelmét is fel kell hívni arra, hogy tartsák be az emberi jogokat. Nem beszélek tovább, nyilván de több minden eszembe jut majd még, hogyha kérdéseiket felteszik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánok egyben önnek a további harchoz, és nagyon örülök, hogy ma ellátogatott hozzánk. Kíván-e valaki kérdést föltenni, hozzászólni a témához? Gomes asszony természetesen. Köszönöm. Csak támogatni tudom önt abban, hogy üdvözölte a vendégünket. Valóban kitűnő munkát végzett, láttam, hogy börtönben volt, és Richard Howitt, és Lucia, Andre Kiene kollégámmal együtt meglátogattuk Önt, Akubadzsa, illetve Ibrahim Sharip urakat is meglátogattuk a börtönben, és láttuk, hogy mennyire intenzív volt a helyzet. Láttuk, hogy ön az alapvető emberi jogokért küzdött, és nagy ellenállásba ütközött. Az emberek, akik az emberi jogot szeretnék, azok a Bahrein többséget alkodják. Én emlékszem, hogy az amerikai nagykövettel is találkoztunk, akik, aki nagyon aggódott a biztonsági következmények miatt Bahreinban. Láthattuk, hogy milyen fajta stratégiai játszmák zajlanak a régióban, és milyen befolyások hatnak Bahrainra, főként Szaudarábiából. Ugyanakkor az amerikai emberi jogi megbízottat kitiltották Bahrainből, De mégis azért volt reménykeltő történése a párbeszéd során. Beindult a párbeszéd, de ezt a kemény vonalasok próbáltak megakadályozni. Én attól tartok, hogy a helyzet most sokkal rosszabb. Vajja úr, aki ugyancsak volt itt az albizottságunkban, ő is kiszavarult a börtönből, valószínűleg a nemzetközi közösség erőfeszítéseinek köszönhetően az ő édesapja is börtönben van, és Észterbe kezdett, a nővére is börtönben van. Súlyos a helyzet. Van egy terrorizmus elleni törvény, amelyel az emberi aktivistákat elnémítják, gyerekek is börtönben vannak. Ez nem összeegyezthető egy olyan társadalommal, amit Bahreinben látunk, hogy oda megyünk, és mindenkivel tudunk tárgyalni. Megdöbbenve láttam, hogy olyan orvosokat is elbocsátottak, akik az erőszak áldozatait kezelték, vagy illegálisan megfosztják az embereket az állampolgárságuktól, tehát mindenképpen ezért figyelni kell Bahrainre, én és a szakbizottságunk tagjai meg voltak döbbenve, amikor hallottuk a zavargások után azt, hogy azt kérték, hogy a békésen demonstrálók hagyjanak fel a demonstrálását. Ez eléggé súlyos. Nagyon rossz az, hogyha az elnyomó hatóságokat közös nevezőre hozzák a békés tüntetőkkel, tehát mindenképpen figyelni kell Bahreinre, az a párbeszédet kell erőltetni, Lehet, hogy jövő hónapban lesznek választások, én nem hiszem. hogy, hogy ez megfelelő lesz. Persze jók a, a, a választások, de csak akkor jók a választások, hogyha a nemzeti megbékélés is zajlik, ez viszont nem így van. Tehát mindenképpen ezt kell követelnünk, a külügyi szabizottság itt a parlamentben, és a mi szabizottságunk, és ezen lesz. De úgy gondolom, nem csak a külügyi szolgálatnak, hanem a tagállamáknak is nagy szerepük van mindenben, hiszen ők továbbra is úgy üzletelnek, ahogy eddig, és, és itt a fegyverkereskedelemre gondolok, ez teljes mértékben ellentétes a saját eh, eljárási kódexünkkel, hiszen tilos eh, azoknak fegyvert eladni, akik konfliktusos helyzetben vannak, vagy emberi jogi megsértést követnek el. Köszönöm szépen, Anna. Akkor most megadom további képviselőnek a szót, és akkor a végén ön kaphat szót. Lohbiller asszony, köszönöm szépen. Olyan kérdésem lenne, amely a 13 közismertven demokratikus reformok mellett kiálló fogvatartotra vonatkozik. Abdullah Al-Kaváját említette Gomes asszony, aki ma ugye befejezte a éjségsztrájkját, ugyanakkor a többiek is éjségsztrájkba kezdtek, nem tudunk az ő helyzetükről. Az Európai Külügyi Szolgálathoz is lenne kérdésem, ők nyilván még szót kapnak. Bahreinben nincsen Európai Uniós delegációnk, hanem a riadi képviselet látja el a bahreini feladatot. Most hallottuk, hogy mennyire fontos, eh, hogy a kollégák eh, meglátogatták eh, a büntetés végrehajtási intézményeket. Nem tudom, hogy a riadi képviselet mennyiben képes politikai elítélteket rendszeresen meglátogatni, illetőleg nyomon követni a különböző bírósági eljárásokat. Kulár nagykövet, Európai Uniós nagykövet természetesen nagyon agilis hogyha a szaudi-arábiai fogvatartottak helyzetével kapcsolatban érdeklünk, nála nagyon gyorsan válaszol, de itt ugye nem Szaudi-Arábiáról van szó, hanem szomszédországról. Köszönöm szépen, Lokbiller asszony. Köszönöm szépen a szót, engedje meg, hogy én is gratuláljak önnek ahhoz, hogy sikerült eljutnia ide a szakbizottságunkba, és elmondhatja az emberi jogi helyzetet a saját országában. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen problematikus eh, területen, terepen mozog, itt láttuk ugye Etiópia helyzetét is, és ez természetesen egy stratégiai helyzet is. Különbözőek itt az érdekek, érdekek eh, és különböző problémák eh, ott a régióban, hiszen most az etióp kormány, mert a bahreini kormányjal is problémák jelentkeztek. Én csak ösztönözni szeretném önt, bátorítani, hogy folytassa a munkáját, és tényleg gratulálok önnek a makacságához, kitartásához, bátorságához, amivel a tevékenységét végzi. Jól lehet, üldöztészleléseknek van kitéve, és különböző nehézségekkel kell szembenéznie. Úgy gondolom, hogy senki sem tudja önnél jobban, hogy miről is van itt szó, hogy milyen fajta tehernek eh, van ön kitéve, milyen fajta kötelezettségek nyomják a vállát, hogy ez a harc, ez mennyi szenvedést okoz, mennyire hosszadalmas és nehéz. Mi belső erőt és kitartást kívánunk önnek, eh, és azt, hogy a nemzetközi közösség és természetesen eh, az emberi jogok védelméért illetékes szakbizottságunk segítségével is sikere legyen nyilván a tevékenység motorja mégiscsak ön, az ön harca, az ön ereje hajtja ezt előre. Természetesen még hosszú évekig fog tartani, mire sikerre jut a tevékenységével, és az persze nem feltétlen garantált. Egy dolog azonban biztos, ha feladja a harcot, akkor biztos nem lesz sikeres. sikeres mi nem tudunk önnek tanácsot adni és példával szolgálni, hiszen ön maga a példa, mi csak azt tudjuk önnek kívánni, hogy ereje legyen folytatni ezt a harcot, és a közössége egyre inkább tudjon befolyással lenni a rendszerre, hogy az megváltozzon. Ebben segítségére lehetünk, de nem szabad, hogy ez a helyzet megforduljon. Látom itt a tevékenységnek a korlátait. Azt is látom, hogy a mi segítségünk nem feltétlenül lesz elegendő. Itt elengedhetetlen az ön ereje. Köszönöm szépen. Az Európai Külügyi Szolgálat képviselője kapja meg a szót, aztán pedig vendégünk kap újra szót. Antonis Alexandrins szó. Kap szót. Eh, Köszönöm szépen, hogyha megengedik akkor én is szeretnék ehhez a nehéz, de egyben érdekes feladathoz sok sikert kívánni önnek. És most angolul folytatom. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt van közöttünk Nabil Rajab. Önök is tudják, hogy az Európai Unió nagyban sokat tett annak érdekében, hogy szabadon engedjék őt, de nem csak azért, hogy ő maga szabad lábra kerüljön, hanem azért, mert ez valóban egy példaértékű eset, és nagyon sok más fogvatartottra is gondoltunk akkor, amikor őt támogattuk. A főképviselő üzenetét is átadnám, e, akkor, amikor e, elmondom a következőket, ami a bahrajni e, emberjogi helyzetet illeti, ezt politikai helyzetbe kell, dimenzióba kell helyezni, a minden de, drámai eseményt figyelembe kell venni. Azt gondoljuk, hogy hogy ezek az események egy egyedülálló lehetőséget mutatnak azok számára, vagy adnak azok számára, akik a kompromisszumos megoldást támogatják, akik igyekeznek a folyamatos válságot megszüntetni az országban. A korona herceg kijelentésére került sor, bizonyos reformok bevezetéséről volt szó, amelyekből törvény lehet. Nyilván nem a tökéletes megoldás ez, de ez az egyetlen lehetséges megoldás jelen pillanatban. Azt gondoljuk, hogy ezt a kezdeményezést el kell fogadni, és ki kell használni. Ez a kérésünk a politikai erők felé is, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Annak érdekében, hogy a nyitott pár tehát egyik lehetővé jó szándékban. Az egyetlen lehetséges ösvény az ország előtt a reformok ösvénye, és ezt mindenkinek meg kell értenie, a nemzetközi közösségnek is. Nagyon elterjedt az erőszak az országban, főleg a robbanószerek használata. Az Európai Unió továbbra is elítéli az erőszak használatát minden formájában. Akár melyik politikai erőről is van szó, amely erőszakot alkalmaz, nem fogja a támogatásunkat megnyerni. Ezzel egy időben azt gondoljuk, hogy az egyetlen útja az a bahrájni alap problémák felvetésének és megoldásának az a fenntartható párbeszéd, és az együttműködés. Azok a kemény vonalasok, akik azt az érvet használják, hogy a polarizációra alapul, a polarizáción alapul a bakrányi társadalom, ez elfogadhatatlan. Azt gondoljuk, hogy voltak bizonyos kezdeményezések, amelyeknek a lényege az emberi jogi intézmények létrehozása. Ez pozitív lépésnek tekinthető. Azt gondoljuk az Európai Unióban, hogy ezek az intézmények valóban kézzelfogható eredményeket kell, hogy felmutassanak. Egyértelműbb struktúrát kell, hogy megvalósítsanak, és példát kell mutatniuk, példákat kell felhozniuk arra, hogy hogyan kívánják megreformálni a bahreini társadalmat. A büntetlenség elleni harc nagyon fontos téma az Európai Unióban. Az emberi jogok megsértőit bíróság elé kell állítani, ebben kérlelhetetlenek vagyunk. Ez még annál is fontosabb és kritikusabb, mert a helyzet kifejezetten polarizált és konfliktusoktól nehéz. Azt kérjük a kormánytól, hogy teljes mértékben tartsa vég, vezesse be az UPR ajánlásokat, amelyeket ők maguk is elfogadtak. Van itt néhány terület, amely aggasztó. A büntetőjogi terület, a kínzás, a rendőrségi letartóztatások, az igazságos eljáráshoz való hozzáférés, a gyülekezési jog, csak hogy néhány pontot említsek. Az Emberi Jogi Nemzeti Intézet 2014. szeptemberében közzétett egy emberi jogi jelentést, és ez egy nagyon fontos lépés az átláthatóság felé vezető úton. És ez egy első lépés a Bahraini emberi jogi átalakulás területén. Természetesen van egy további kihívás, a konkrét lépések, a végrehajtás megvalósulása. A nemzeti cselekvési terv megvalósulása nagyon fontos. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, elengedhetetlenek tartjuk, hogy azonnali bizalomépítő lépéseket fogadjanak el ezen a területen. Különös tekintettel a békés aktivisták szabadon bocsátását tekintve. Ami a politikai kockázatokat illeti, azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ha részt venni a, a legközelebbi parlamenti választásokban, különben megint egy ördögi kör kezdődik. A kompromisszum kitárgyalása, elérése és a további demokratikus reformok bevezetését támogatni kell. A 2012-es alkotmányos módosítások és a koronaherceg által benyújtott reformjavaslatokat mindenképpen tárgyalási alapnak kell tekinteni, különben megint csak a kemény vonalasok álláspontja valósul meg. Amivel pedig zárni szeretném a hozzászólásomat, Lochpiller asszony feltett egy kérdést az lks kapcsolatban. Nincs delegációnk Bahrányban, de, és ez nem jó, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy hogy a riádi delegációnk munkatársai kövessék a bahráni eseményeket. A bahráni helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, gyakran látogatnak el a munkatársak ide, és a politikai fogvatartottak szabadon bocsátását felvetettük látogatásaink során, ami az öböl államokat illeti. A diplomatákat arra bátorítjuk, hogy monitorozzák és figyeljék a, a bírósági tárgyalásokat. Ez hiszem, hogy tehát jó úton tart, járunk. Azzal zárnám, elnök asszony és Rajab úr, hogy az Európai Unió támogat minden olyan megoldást, amelyet a bahrájniek javasolnak, és a bahrájniek sorsát érinti. A múlt júniusban Genfben volt egy konferencia, amelyen ezek a pontok felmerültek, és továbbra is a reformokat támogatjuk, illetve a megbékélést. Köszönöm szépen. Alexandridis. Köszönöm szépen, Alexandridis úr. A nyilatkozatát. Van esetleg még kérdésük? Parancsoljon. A külügyi szolgálat képviseletétől szeretném megkérdezni azt, hogy az ön által idézett Eston nyilatkozat mikor szóltott fel a fogvatatottak szabadon bocsátására. Én ezt nem láttam, én láttam nyilatkozatokat, amelyek a nemzeti megbékélést szorgalmazták, de a fogvatartottak szabadon engedését nem. Kérem, vagy most, vagy a későbbiekben tudassa velem azt, hogy ez mikor volt, kérem. Igen, Eston asszony nyilatkozatára utalok. 2002. augusztus 16-ai nyilatkozat ez. Nabel uh, beszélt, nem csak róla, hanem más politikai fogvatartottakról is, és volt egy nyilvános szóbeli közlemény Astalasza részéről tavaly, amikor a GCC miniszter találkozóról beszélt, és itt is a bahraini politikai fogvatartottak szabadon bocsátását kérte. Estaba preparado, eh, señora Gómez. Nyilván, valóan elő volt készülve eh, Andridis úr erre a megbeszélésre. Nagyjáb úrra beszéltem, egyet ért azzal, hogy az egyik aktivistának jelenlévőknek megadjuk eh, a szót. Kérem, hogy öt percben szóljon Um, thank you, Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hussein Abdullah vagyok. A Bahreini Demokrácia Intézet képviselője vagyok. Hát nehéz pár percben olyan témákról beszélni, amit itt felvetettek. Meghívott bennünket arra, hogy elmondjuk az mi nézőpontunkat, viszont ezt Bahreinben nem tudjuk megtenni, itt már régóta próbáljuk az emberi jogokat előtérbe helyezni, megmondták az állampolgárságomat is Bahreinben. A választások kapcsán én teljes mértékben egyetértek a külügyi szolgálat képviselőjével, hogy minden lehetőséget ki kell használni, amit lehet, minden megoldást, amit a bahreini kormányzat kínál ahhoz, hogy ezt a politikai ingoványt meg lehessen oldani. Már három és fél éve tart ez. A tanulmányaim során, amikor politikai tudományokat hallgattam, Kelet-Európa történetét, afrikai országok történetét tanulmányoztam, latin-amerikai, ázsiai országok történetét tanulmányoztam, és azt láttam, hogy a választások nem jelentenek választ, a választások csak valaminek az eredményei. Úgy gondolom, hogy tényleg a megbékélésre van szükség, a bizalom kiépítésére van szükség, szabadon kell bocsátani a fogvatartottakat. Nem lehet akkor sikeres a választás, hogyha az ellenzék fele, akik egy mozgalmat indítottak el, nem lehet az, hogy ők börtönben legyenek, akkor nem lesz sikeres a választás. Nem lesz sikeres a választás, hogyha az ország megosztott a e, vallásosok, illetve nem vallások között, nem lehet akkor sikeres a választás, hogyha kínzások vannak, nem lehet e, akkor sikeres a választás, hogyha a politikai fogvatartottak száma növekszik. Komoly párbeszédre van szükségünk, nem kell rövid távú megoldás, hosszú távú fenntartható megoldásra van, hogy ne kelljen ismételten öt év után ide visszatérni, és ugyanarra a kérdé, ugyanakról, a politikai problémákról beszélni Bakrányban. Még van egy pár percem, szeretnék kiemelni egy-két olyan témát, ami rendszeresen visszatér Bahreinnel kapcsolatban. Persze mi értjük és fog, jól fogadjuk a pozitív lépéseket a bahreini kormány részéről. Ilyen volt az ombudsman intézményének létrehozása, az emberi jogi nemzeti intézetek létrehozása ilyen volt. Az is jó, hogy elfogadták az ajánlásaikat, megvizsgáltuk ezeket, és azt láttuk, hogy az ombudsman hivatala nem végzi a feladatát egy jelentést is készítettünk, megvizsgáltuk azt a 30 panaszt, amit benyújtottak 8 nappal ezelőtt az ombudsmannak, megvizsgáltuk azt, hogy ezt kivizsgálták-e vagy sem. Azt láttuk, hogy a mai napig az áldozatokhoz nem látogattak el, nem vizsgálták ki ezeket az eseteket. Az egyetlen levél, amit az ombudsmantól kaptunk, az az volt, hogy kiadta meg önöknek ezt a, az információt, ki az önök helyszíni kapcsolattartója. Hát ez nem a megfelelő hozzáállás. Én szívesen átadom ezt a jelentést önöknek, sőt azt is megadom önöknek, hogy kik voltak azok, akik a munkákat segítették. Tehát, ahogy mondtam, itt nem rövid távú megoldásokra van szükség, amelyek sehova nem vezetnek. Egy másik jelentést is készítettünk. Azt láthattuk a nyílt forrásokból, hogy a bahráni kormány a mai napig nem hajtja végre az ajánlásokat, a nemzetközi civil szervezetekkel kapcsolatos ajánlásokat sem hajtották végre. Nabi Rajab eh, úr eh, szervezetére vonatkozó ajánlásokat sem hajtották végre. El kell mondjam azt, hogy a bakrájni emberi közösség mindenképpen megoldást szeretne. Nyílt, eh, nyíltan jöttek ide, azt akarjuk, hogy a bakrájni megoldás szülessen, ez a legjobb megoldás, ez pedig az kell, hogy az emberi jogokat tiszteletbe és szabadon engedjék a politikai fogvatartottakat. Köszönöm szépen. Ilyen rövid idő alatt ennél többet nem is lehetett volna elmondani. Köszönöm szépen. Rajab úr kap még szót, és utána lezárjuk ezt a napi rendi pontot, parancsoljon. Köszönöm, nem tudom, mit is adhatok még, tehetek még ehhez hozzá, mindent elmondtam, ami a, az EKS képviselőjét illeti. Ez pontosan ugyanígy lép fel például a brit, a brit kormány is, és ők is igen így prezentálják a dolgokat. Nagyon kevés európai nagykövetség van, például brit nagykövetség van Bahrányban. Azt kell, hogy mondjam minden tiszteletem mellett, hogy önöket félrevezetik, ami az emberi jogokat illeti. Amit barátom és én is elmondtam, politikai megoldást szeretnénk. Nem lehet ignorálni azt, hogy politikai válság van. Párbeszédet kell folytatni. Azt kérem, hogy kérjék meg a bahreini kormányt és az ellenzéket, hogy üljenek egy asztalhoz, és tárgyalják meg a kérdéseket. De most mi történt? Azt történt, hogy a király úgy döntött, hogy két hónap múlva választások lesznek, akarják, nem akarják, akkor is választások lesznek. Nem így lehet az emberi jogok, nem így kell foglak, kezelni ezeket a kérdéseket. De persze abban egyetértek, hogy párbeszédet folytani kell, azt hisz, folytatni kell. Igen, de a kormánynak és a ellenzéknek is együtt kell leülni, és neki kell megoldani a helyzetet, neki kell megoldást javasolni. Köszönöm szépen önöknek, és köszönöm a önöknek, az lks nek a főképviselőnek és a képviselőknek is, hogy mindent megtettek a szabadon bocsátása miért. A Másik személyről pedig annyit mondhatnék, hogy olyan szinten megkínozták, hogy 36 csavarral kell az arcát összetartani, úgyhogy el tudják képzelni, hogy mi történt vele. Ez a személy a több ezer börtönben ülőt képviseli, akik folyamatosan ilyen bánásmódnak vannak kitéve. Teljes mértékben tiszteletben tartom önök javaslatát, hogy vegyünk részt a választásokon. Jó, de mi van a politikai fogvatartottakkal? Mi van a, az, hogy lehet úgy választásokat tartani, hogy bebörtönzik az ellenzéket? Hogyan lehet így? Meg kell, meg kell szüntetni az emberi jogi jogsértéseket, meg kell megszüntetni a diszkriminációt, a, a lakosság 70%-a 70%-át egyetlen, egyáltalán nincs képviselve a rendőrségben például, vagy a vezetésben, az úgynevezett benszülöttek, a, a lakosság 70%-át az úgynevezett benszülöttek teszik ide, őket nem képviselteti sen, képviseli senki, semmilyen hivatalos szervben. A Bahreini kormány előtt elutasított egy törvényt, a diszkrimináció továbbra is folyik. Egy ember, a, ki, az, a király kezében van minden, a végrehajtó hatalom, a bíróság, minden egy személy hatalom kezében van. Ő mondhat, rábólint valamire, vagy nemet mond valamire. nem tudom, hogy hogyan születnek a döntések. Azt mondják, hogy, hogy szavazásra kerül, de hogyan? Egy személy dönt mindenről. Emberjogi sztenderdekre van szükség, kritériumokra van szükség, iránymutatásokra van szükség, amelyeket tiszteletben tartanak. Hogyan? Hogyan csinálják nekem mindegy? A miniszterelnök most tudják, hogy az elmúlt 42 évben ugyanaz volt a miniszterelnökünk, jó, mindegy, ez nem érdekel. Az a lényeg, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben, ne kínozzák az embereket. Sajnos nagyon sok embert halára kínoztak. E, persze, el kell ítélni az erőszakot, ebben egyetértünk, mindannyian tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. De emellett ki is kell mondanunk azt, hogy hol használtak e, az erőszakot. 150 embert öltek már meg, vagy könygázzal, vagy lelőtték őket az utcán. Az Európából beszerzett eszközökkel és fegyverekkel. amit el lehet mondani az ICI-jel kapcsolatban, az, azt elmondta barátom. Ez egy jelentés. Ez a jelentés miről szól? Az emberi jogi helyzetről két hónap alatt nem tudja az egész helyzetet felmérni. Különös tekintettel két hónapra eh, ról beszél, tehát persze van sok pozitív eh, követelés, amelyek, amelyeket, hogyha megvalósítanának, ezt mi nagyon értékelnénk, és örülnénk neki. De az az, a meggyilkolt embereknek 70%-át ezen jelentés kibocsátása után gyilkolták meg. Mi a helyzet a politikai fogvatartottakkal? Azt mondták, azokat szabadon fogják e, e, engedni, még mindig négyezren ülnek rács mögött. Nem a jelentés fogja megváltoztatni a helyzetet. Politikai akaratra van szükség, mert mind, mindezek a jelentések, ezek üresek, nem tudnak megváltoztatni semmit mi tudjuk, hogy mi történik a helyszínen. Jó, persze tudom, értem, hogy önök messze vannak, nincsenek a helyszínen, de fontosnak tartjuk azt, hogy legyen itt egy irodánk, Brüsszelben. És itt szálljunk sikra az emberi jogokért, mert önök, mert ti vagytok a legfontosabb intézmény a világon az emberi jogi tekintetben. Úgyhogy meg kell szüntetnünk azt, meg kell akadályoznunk azt, hogy a bahreini hivatalos szervek félrevezessék, félrevezessék önöket, félrevezessék Európát. Továbbra is harcolunk az emberi jogokért, a békéért, az egyenlőségért. Most a segítségüket kérjük, köszönjük szépen, a minden támogatást köszönünk az elmúlt években a parlamenti képviselőknek és mindenkinek. Ezt nagyra értékeljük. Minden alkalommal eh, leborulok önök előtt most, ahogy beszélek önökkel, több ezeren figyelnek engem. És, és, és az emberek irigyelnek engem, e, akik, akik hallják a szavaimat Bahrányban, azok, azok irigyelnek engem, mert hogyha így beszélnek Bahrányban, két évre megint börtönbe vonulhatnék. Úgyhogy mi a helyzet Szaudi-Arábiával, ahol az embereket megölik azért, mert az emberi jogaikat gyakorolják, az nőket, férfiakat kínoznak, börtönbe vetnek. Szíriát, Iránt is említenénk. Az emberi jog az emberi jog, bárhol is. Az emberi jogokat mindenütt meg kell védeni. És nem szabad megengedni, hogy a rossz kormányzás az emberi jogok eltiprásához vezessen. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy kicsit túl szenvedélyesre sikerült a beszélni. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes en el debate. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a vitában, nekem most rövid időre távoznom kell. De Lochbiller asszony alelnökként át fogja venni a levezető elnöki teendőket az ülés végéig. Ő egyébként az egyebek napirendi pont alatt is még majd jó néhány kérdéssel foglalkoznia kell. Már nem is tudom, mik lennének ezek. Tehát most búcsúzom önöktől. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. On se revoit, alors on va... Le On, parle avec... Euh, So, colleagues, then we continue. Uh... Kedves kollégák, akkor folytatjuk. Az Emberi Jogi és Demokrácia Hálózattal fogunk eszmét cserélni az Európai Unió éves, európai, éves emberjogi jelentéséről. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a hálózattól. Önöket ismerjük a munkájuk alapján, önök bérállatukkal és kéréseikkel, ajánlásaikkal hozzájárulnak az Európai Parlament munkájához az emberi jogok területén. Az Európai Parlamentben minden évben előkészítjük az, az éves emberjogi jelentést, ennek a jelentésnek a bemutatására már sor került, ezt az Európai Bizottság tette meg múlt héten Strasbourgban, és úgy döntöttünk, hogy a jelentéstevőnk Antonio Pancieri lesz a szocialista frakcióból. Úgyhogy az önök hozzászólása és hozzájárulása éppen mm, rendkívül aktuális. Az jogi beszámolót tavaly át alakítottuk a struktúráját megváltoztattuk, a cselekvési tervhez, emberi jogi cselekvési tervhez igazítjuk, és most a politikai frakciók, illetve a szakbizottság is megvitatja ezt, és az EKS-szel is egyeztetünk azzal kapcsolatban, hogy ez a cselekvési terv a jövőben hogyan nézzen ki. 2015. januárjában kellene, hogy beinduljon ez a cselekvési terv aktuálissá váljon. Úgyhogy nagy figyelemmel hallgatjuk önöket. Jacqueline Hall, ön te, ö, képviseli a teljes hálózatot, és ön a Save the Children-től érkezett. Most bemutatok mindenket. Heltuszi Frutre asszony nem tudom, hogy sikerült-e jól kiejtenem a nevét, aki az FIDH-t képviseli, illetve a Human Rights Watch brüsszeli igazgatóját, és köszöntjük, illetve az Amnesty International képviselőjét. De azt gondolom, és azt gondolom, hogy a nemi egyenlőség nem valósult meg itt. Remélem, hogy vannak férfi kollégáik is. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne meghallgatni az önök beszámolóját, és aztán Antonio Pancérinek fogom megadni a szót. Hallasszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Emberi Jogi és Demokrácia Hálózat trojkáját képviselem. 84 emberi jogi szervezetet e, foglalunk össze, a, a béke e, fenntartás és a konfliktus megelőzés területén dolgozunk. Az emberi jogi e, jogvédő kollégák Látom, hogy mennyire nagyra értékelik az Európai Parlament munkáját, és az, hogy sikra szállnak az európai jogokért, az önök nyilatkozatai, az önök hangja eh, dönthet eh, emberéletekről, és dönthet arról, hogy eh, valakit például kínoznak, vagy fertárgyalást kap. Köszönjük önöknek ezt. Emellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy önök elszámoltatják a többi európai intézményt, például az EKS-t is, az emberjogi és demokrácia stratégiai beszámolóját, beszámolójának keretében is megteszik ezt. A munkánk hatékony végzése érdekében a szakbizottságra tekintünk abban is, hogy az emberi jogi sztenderdek megvalósulása, hogy megvalósuljanak. Látjuk, hogy az emberi jogok, jogi sztenderdek megsérülnek mind Európában, mind Európán kívül, és a legfontosabb az számunkra, hogy az európai projekt része maradjon az emberi jogok és demokrácia helyzete. Négy területre szeretném felhívni a figyelmet, amely területeken úgy látjuk, hogy az Európai Unió a munkáját nagyon hatékonyan folytathatja. Azoknak köszönhetően, akik aláírták kérésünk, kérésünket az ele, a választási kampány részeként az emberi jogok tekintetében köszönetet szeretnék nekik mondani. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos a parlamenten belül az emberi jogok napirendem eh, tartása. Konkrét módja ennek az, hogy biztosítjuk azt, hogy az Európai Parlament az emberi jogi aggodalmakat figyelembe veszi, ezeket vitára tűzi, és nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más európai parlamenti bizottságokban is megvitatják ezeket, mint a Nemzetközi Kereskedelmi eh, vagy a Fejlesztési Bizottság. Ezen szakbizottságnak, szakbizottságnak a munkája emberi jogi vonulatokat is tartalmaz. Az emberi jogok és demokrácia szempontjából ez, ennek a szakbizottságnak a munkája rendkívül fontos, és másodszor azt szeretnénk kérni, hogy az Európai Parlament erősített együttműködést folytasson a nemzeti parlamentekkel emberi jogok és demokratizálódás területén. Közös eh, rendszeres üléseket kell tartani és valódi erőfeszítéseket annak érdekében, hogy koordinálják ezeket a tevékenységeket, koherencia valósulja meg a tagállamok között. Rendkívül fontos emellett harmadsorban az, hogy ez a szakbizottság a civil társadalommal erősítse a kapcsolatokat, illetve az emberi jogi jogvédőkkel. Az európai parlamenti delegációk, amikor harmadik országokban látogatnak, azt kérjük, hogy elvi kérdést csináljanak abból, hogy a civil társadalom és az emberi jogvédők képviselőivel találkozzanak. Ahogy ezt már említettem, ez elengedhetetlen jelentőségű ezen emberek biztonsága eh, szempontjából. Emellett a sürgősségi állásfoglalások és más parlamenti állásfoglalások eh, follow-upjára nagy szükség van. Azt szeretnénk, hogyha ezeknek az állásfoglalásoknak a megfogalmazásai világosan utalnának a faluapra, az utánkövetésre, e, és arra, hogy kik fogják és milyen időkeretben követni, utánkövetni e, ez, ezeknek az állásfoglalásoknak a sorsát. És negyedszer az Európai Unió szélesebb körű politikai agendájának részeként szeretnénk látni az, Európa, az emberi jogok kérdését. Legyen szó a, a harmadik országokkal szembeni szankciók felülvizsgálatáról, a harmadik országokkal eh, folytatott magas szintű csústalálkozók eh, esetén említeni kell az emberi jogokat olyan országok tekintetében, ahol az emberi jogok helyzete kritikus nagyon örülök, hogy meghívtak ide, nagyon fontos szerepet játszik ez a szakbizottság az átláthatóság és az elszámoltathatóság tekintetében az emberi jogok területén. Remélem, hogy folytathatjuk az együttműködést, mi továbbra is támogatjuk önöket, az önök munkáját annak érdekében, hogy Európában továbbra is központi téma legyen az emberi jogok kérdése. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadom a szót kérnek. to uh, insist. Thank you. So... Köszönöm szépen. Először is uh, szeretnék ahhoz ragaszkodni, hogy az EU stratégiai kerettervének um, az emberi jogokkal kapcsolatban van hozzáadott értéke. Ezt 2002-ben fogadták el ezt a stratégiai keretet és ez valóban szolgálhatja és erősítheti az emberi jogokat az egyes területeken, illetve az Európai Unió egyes tevékenységei során. Ezen kívül ez szolgálhatja azt is, hogy a jelentések minősége javuljon, amikor az Európai Unió a saját tevékenységeiről jelent. Hogyha ezt kiinduló pontnak tekintjük, akkor szeretnék rámutatni arra, azokra a pontokra, amelyeket a tanács 2014-ben tüntetett fel az Európai Unió emberi politikával kapcsolatban. Hogyha igazi előlépést látunk, vagy azt akarunk látni, akkor a gyakorlatot is jelentenünk kell, illetve a jelentés készítés gyakorlatát is javítania kell majd Eston utódjának, a tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek és Szeretnék áttekinteni az, szeretném áttekinteni az EU fő kötelezettségvállalásait a kereskedelmi kérdések kapcsán például de ugyanígy a menekültügy vagy akár a terrorizmus ellenes politikák kapcsán. A hatástanulmány során megvizsgáltuk a különböző politikákat. A tanács 2014-ben egy jelentést készített, és ebben hangsúlyozták mindezt, el, ezt a értékelést viszont nem tudjuk osztani. Néha nincs megfelelő hatástanulmány, sem pedig a bizottság, sem pedig a független szerződéses felek által a kereskedelmi politika során a befektetések védelme például soha nem került még felmérésre, pedig ez nagyon fontos lenne, amiatt, hogy ennek milyen hatása van nem csak a harmadik országban, hanem az Európai Unión belül is. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament növelje ezen hatástanulmányok minőségét, Kína és Burma esetében voltak aggályos dolgok, ahol a bizottság azt mondja, hogy mivel meg akarja védeni a befektetőket és az, azok tulajdonait, emiatt nem igazán ö, történik mélyebb hatástanulmány. Ezt orvosolni kell. Ami a kereskedelmi megállapodást illeti, a 2014-es jelentés csak eh, azt hangsúlyozta, hogy mennyire szoros itt a kapcsolat az emberi jogokkal. Laurent Barthes eh, készített egy tanulmány, amely megmutatja azt, hogy az emberi jogi zerdékok ezekben a szerződésekben nem megfelelően szólnak a nagyon fontos emberi jogi kérdésekről, illetve arról, hogy milyen hatása van a kereskedelmi az emberi jogokra. Hadd szóljak néhány szót arról a kifogásról, amit hallhattunk. Nagyon fontos az, hogy a jövőbeli jelentésekben, amiket a tanács készít, vagy Eston, illetve az ő utódja készítenek, ezekben a jelentésekben jobb becslésekre, jobb leírásra van szükség azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit kellene tenni a koherencia javítása érdekében. A migráció területén, a terrorizmus ellenes fellépés kapcsán, illetve a kereskedelmi téren is vannak olyan területek, amelyek nagy hatással vannak az emberi jogokra. Nincs további időm, hogy beszéljek az további pontokról, hogy abba is hagyom itt most. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Latin Light következik. Thank you very much, and thank köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívták a Human Rights Watch szervezetet erre az ülésre. Először is világosat szeretném tenni, hogy a az HRDN által tett állásfoglalás teljes mértékben aláírjuk, büszke tagjai vagyunk ennek a szervezetnek, és azt gondoljuk, hogy ha ezeket a pontokat a parlament is támogatná, akkor ez hatalmas nagy változást jelenthetne. Kérem, hogy vegyék ezeket figyelembe, és támogassák. Néhány percet arra szeretnék használni, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy az emberjogi jogvédők és a békés aktivisták szabadon engedésének elérése legyen az legfontosabb, egyik legfontosabb prioritás a munkájukban. Az egyik ilyen jogvédőt most hallhatták. Azt hiszem, hogy tudják, hogy a bahreini kormány miért, miért börtönzi be ezeket a személyeket, mert nem tetszik nekik az, amit ezek az emberek mondanak, nem tetszik nekik az, hogy kétségbe vonják az, a kormány vagy a király egyedüli hatalmát. 2012. június júniusában egy nagyon fontos lépésre került sor, az Európai Unió és az intézmények és a kormányok fel, hívták a figyelmet eh, erre a eh, problémára. Az emberi jogok eh, tekint, és mindenki számára, az emberi jogok számára és az emberi jogi jogvédők számára fontos volt ez. Ez, ez volt az európai stratégiai keretnek a közzététele. Az Európai Unió továbbra is kiáll a szabadság, demokrácia és az emberi jogok aktivistái mögött világszerte. Azt gondoljuk, hogy ugye két év telt el, két év elteltével a parlamentnek az lenne a feladata, és ennek a szakbizottságnak az lenne a feladata, hogy hogy elszámoltassák az európai intézményeket és kérdezzék meg, és vizsgálják ki, hogy ennek az ígéretüknek mennyiben tettek eleget. Különös tekintettel a bebörtönzött aktivistákra, az ő szabadon bocsátásukra. Tegnap az Európai Unió nagyon fontos nyilatkozatot adott ki a Kína, egy kínai bírósági döntéssel kapcsolatban, ítélettel kapcsolatban. én Totinak a a bebörtönzésével, életfogytigtató bebörtönzésével kapcsolatban. Ő egy újgur tudós, és az ő egyetlen egyetlen bűne az, hogy a kultúrák közötti párbeszédet támogatja. A kínai hatóságok szemében ez elfogadhatatlan, és, és életfogytig tartó börtönbüntetése ítélték. Az Európai Unió teljes mértékben elítélte ezt, indokolatlannak tartotta, indokolhatatlannak tartotta, és azonnali és feltételek nélküli szabadon bocsátását követeli ennek az ujgur aktivistának. Az, a Human Rights Watch nagyon, nagyon is üdvözli az Európai Unió ilyen szintű nyilatkozatait. Azt várjuk, hogy a következő lépés az kell, hogy legyen, hogy az európai tagállamok és az európai intézmények továbbra is kiállnak amellett, hogy Tocsi ujgur aktivistát szabadon bocsájtsák. Az a, az a tegnapi nyilatkozat azonban sajnos nem mindennapi. Nem minden nap nyilatkozik vagy reagál az Európai Unió ennyire egyértelműen. Sőt, sajnos nagyon ritkán fordul elő az, hogy az Európai Unió a szabadon bocsátását követeli valakinek, és aktívan és kitartóan kiáll az ilyen szabadon bocsátások mellett és az eredmények is magukért beszélnek. Az Európai Unió nem sikerült tulajdonképpen senkit, senkinek a szabadon bocsátását elérni. Az Európai Unió Burundi leghíresebb aktivistájának a szabadon bocsátásáért szem sem szállt síkra. Aztán Elias János Azerbajdzsánból, akit nagyon sokan önök közül a Szakarov díjra javasoltak, az ő szabadon bocsátásáért sem állt száltsikra. Az Európai Unió annak ellenére, amit most éppen hallottunk az LKS-től, nem fogalmazott világosan akkor, amikor Abdul eh, Hadi Abdavátja szabadon bocsátását követelte. A tény tehát az, hogy a bebörtönzött aktivisták szabadon bocsátásának követelése úgy tűnik, hogy az elmúlt években nem volt prioritás. Az Európai Uniót támogat, képviselő diplomatákkal való találkozóinkból is ezt szűrhetem le nem tűnik úgy, hogy az Európai Uniónak egyértelmű stratégiája lenne az aktivisták szabadon bocsátásának elérésére. Úgy nem tűnik úgy, hogy megfelelően elkötelezett lenne az Európai Unió emellett, és úgy tűnik, hogy nem igazán volt sikeres abban, hogy sok aktivista szabadon bocsátását elér, elérje. Ennek a megváltoztatását kérem önöktől, és kezdjük újra új Európai Parlament van itt, új bizottság kezdi meg hamarosan a munkáját, új tanácsi elnök és új fő képviselő. Új esély van tehát arra, hogy a bebörtönzött aktivisták mellett kiállunk. És folyamatosan folyamatos a szándékunk, hogy őket kiutassuk a börtönből. Azt kérem tehát önöktől, és arra sürgetem önöket, hogy ezen bebörtönzött aktivisták szabadon engedése a legfontosabb, egyik legfontosabb prioritásuk legyen, eh, hogy ezen aggodalmuknak adjanak hangot, és kezdjék meg a meghallgatásokat, a további meghallgatásokat, eh, a biztos meghallgatásán tegyék világossá ezt. Őket is kérdezzék meg, hogy ők mit tennének az önök oldalán annak érdekében, hogy a két éve tett ígéretüket betartsák? Az Európai Parlament önmagában, és Jacqueline Jacqueline már erről beszélt, de még egy pillanatot, ha adnak nekem, tehát az Európai Parlament segíthet, és segített már korábban is abban, hogy a a közvéleményt felrázza, tájékoztassa őket ezen bebörtönzött személyekről, <clears throat> és platformot ad nekik, amelyen felléphetnek szabadon bocsátások után, és az üzenetüket közvetíthetik. Azt kérem, hogy önök a parlament folytassák ezt a munkát, mindezt tegyék meg az összes delegáció érdekében, és Nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzanak és világosan hallassák a hangukat, hogy nem engednek abból, hogy ezeket az eh, aktivistákat szabadon engedjék. A parlament ezt megteheti a jelentéseiken keresztül, és nem csak ezen szakbizottságon keresztül. És itt most abban is, hagy, eh, hagy, abban is hagynám, de önök biztos, biztos, biztos nagy változást érhetnek el, és ehhez azonban arra van szükség, hogy az új biztosok teljes elkötelezettséggel önök mellé álljanak. Köszönöm szépen. Katalin Dederian következik az Amnesty International-től. Thank you very much and thank you. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon fontos ez a vita valóban, mert jelenleg új európai vezetőség áll fel, és most kerül majd sor az akci- a cselekvési terv áttekintésére is. És Üdvözöljük ezt a lehetőséget tehát ezért, és ugyanazokat az aggályokat fogalmazzuk meg, amit az előttem szólóak is. Az EU emberi jogi fellépésének véleményem szerint, véleményünk szerint a hatásos fellépésre kell, hogy koncentráljon. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy az EU új eszközökkel rendelkezett az emberi jogi területen, beleértve ebbe számos új iránymutatást, egy stratégiai keretet és cselekvési tervet. Ezen eszközök léte már önmagában üdvözlendő, ez szimbolikus, ez jelzi azt, hogy mennyire elkötelezett az EU az emberi jogok irányába. Ugyanakkor még mindig van lehetőség arra, hogy ambiciózusabb legyen az EU, ezen a területen, és itt három területet kell megvizsgálni. Először is a belső és külső koherencia, a kollégám már beszélt erről a kérdésről. Sokat mond az, hogy van a külső fellépésre egy emberi jogi cselekvési terv, viszont a belső emberi jogi stratégia cselekvési terv még várott magára. Ezt a vitát tovább kell folytatni minden szinten, át kell tekinteni a cselekvési tervet, de mindemellett azt kell, hogy az EU és a tagállamok hitelesek legyenek mind belföldön, mind pedig külföldön emberi szempontból. Másodszorban szükség van a nyilvános diplomáciára, illetve a csendes diplomáciára, és néha a csendes diplomácia gyakran az emberi jogok megsértésére irányul. Az Európai Uniónak számos lehetősége van az emberi jogok figyelembe tartatására. Említették igen Tati esetét. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepe van abban, hogy felgyorsítsa az Európai Unió láthatóságát emberi kérdésekben. Tehát mindenképpen üdvözöljük azt, hogy a múlt héten Burundival kapcsolatban sürgősségi kérdést fogadtak el, illetve Pietre Levinka emberi aktivista miatt is elfogadtak egy sürgősségi kérdést. Ezt köszönjük. Tehát minden szinten foglalkozni kell az emberi jogokkal, nem csak a dohai forduló vagy az emberi jogi párbeszéd kapcsán, hanem szélesebb körű politikai párbeszédek, csúcs találkozók, magaszintű találkozók kapcsán is beszélni kell az emberi jogokról. Végezetül biztosítani kell azt, hogy az emberi jogi kötelezettségvállalás meg is valósuljon minden egyes eszközzel együtt. Most már az lesz az új kihívás, hogy lássuk azt, hogy mi, miket választunk, milyen legjobb gyakorlatokat, benchmarkokat választunk az Európai Unió emberi jogi fellépéséhez. Tudom, hogy volt egy vita a benchmarkokról az emberi jogi párbeszéd kapcsán. Tulajdonképpen egy hasonló követelés jelent meg az EU-Mexikó emberi párbeszéd előtt. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos az Európai Unió emberi felépése szempontjából, hogyha megvizsgálják ezeket az indikátorokat, benchmarkokat, legjobb gyakorlatokat. Vannak olyan lépések, amelyeket meg lehet még tenni, az emberi felépés erősítéséért, a jobb jelentés, jobb eszmecsere a civil társadalmakkal, tagállamokkal, jobban össze kell kapcsolni a munkát az iránymutatások alapján, a stratégiai keret alapján, a különböző intézkedések által. Látható, hogy ennek van hatása például Szaudarábiában, vagy Ugandában is volt ennek hatása az LGBT jogok hangsúlyozása kapcsán. Hogyan lehetne hogy ezt máshol is elérni, ez a kérdés. Végezetül hadd tegyek néhány ajánlást. Konkrét módon az EU kínzásra kapcsolatos stratégia tekintetében ez évben ünnepeljük az ENSZ kínzásra vonatkozó egyezményének 30. évfordulóját, és ennek kapcsán lenne néhány megjegyzésünk. Több jelentést lehetne készíteni a kínzásról világszerte, ezt közre lehetne adni, az érintetteket jobb eszmecserébe kellene bevonni, hogy lássák, hogy mit teszünk a kínzás leküzdésére. A kínzás ugyancsak állandó napirenden lehetne az emberi párbeszédben, ezzel meg lehetne szakítani azt a csendet, amely övezi a kínzást. Szabadon beszélhetünk az, az emberrablásról, de viszont úgy tűnik, hogy a kínzás témája még mindig tabu. Ami a belső-külső koherenciát illeti, minden tagállam ratifikálhatná és alkalmazhatná ugyanazt, amit az Európai Unió a harmadik országoktól követel. Az Európai Uniónak erősítenie kellene a fellépését a kínzással szemben. Az Európai Parlament a múlt évben elfogadott egy állásorolást a kínzásról. Ez egy jó kiinduló pont lenne ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet erre a témára. Ez néhány ötlet arra, hogyan tudná az Európai Unió mindazt valóságá formálni, ami papíron létezik. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you all for... Köszönöm szépen mindannyiuknak. A DOA kibővített bűrója is kapott egy részletes beszámolót ezzel kapcsolatban, és ezt mind természetesen figyelembe fogjuk venni. Ahogy mondtam, megadom a szót Pancéri úrnak, aki a jelentéstevőnk, és aztán a képviselőknek kérem jelezzék, jelezzék, hogy szeretnének-e hozzászólni. És aztán Szeri képviselőt, Szeri úrtól hallgatjuk meg a hozzászólását az EKS-től. Jó, kérdésekre és hozzászólásokra is lehetőség van. Tessék, Szeri úr. Identi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a bevezető tájékoztatókért. Nincsen rögzített világos menetrendünk, de úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagyon elmélyült, komoly munkát kell végeznünk, mert nagyon nagy feladat áll előttünk. Nem tudom, hogy képesek leszünk-e az új kezdetre, de keressük a lehetőséget. Visszatérnék arra, amit Hella asszony mondott. Az emberi jogok az emberi jogokat, az emberi jogokkal kapcsolatos tevékenységet egy hosszú távú tevékenységként kell kezelnünk, hiszen az emberi jogok az Európai Parlament valamennyi fellépésében központi szerepet játszanak, úgyhogy meg vagyok győződve arról, és látom az önök szavaiban az erőt is arra, hogy hosszú távon foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor azt is kell, hogy mondjuk, hogy realistaként kell hozzáállnunk a kérdéshez, vannak olyan országok, ahol az emberek úgy gondolják, hogy a jogok biztosítása csak felesleges költségeket okoz. Ezt ma reggeli is láthattuk, így például a munkavállalói jogokról volt szó. Sajnos ezen a téren még további érvekkel kell előállnunk valamennyi parlamenti szakbizottsággal együtt együttműködve kívánok egy szövegtervezetet elkészíteni, amelynek középpontjában három-négy számomra fontos témát fogok állítani, elsősorban az egyenlőtlenségek leküzdését, hiszen ez az egyik oka a jogok eh, be nem tartásának. Egy további téma lesz ami a kínzás elleni fellépéssel is összefügg. Nagyon-nagyon sok téma van, ami érdekes lehetne, de hát éppen most tervezzük a transatlanti kereskedelmi megállapodás kitárgyalását, és ennek a tárgyalásoknak, illetőleg az Európai Unió bármely kereskedő megállapodásának része kell, hogy legyen bizonyos kérdések megemlítése. És zárásképpen még itt van a demokratizálási folyamatok támogatásának a kérdése. Itt is el kell gondolkoznunk azon, hogy mi a helyzet egyes országokban. És felül kellene vizsgálnunk talán azokat a politikákat, amelyek nem vezettek sikerre. Nem tudom, hogy az egyes országokban az egyes politikai intézkedések pontosan milyen eredménnyel jártak, ezt meg kell vizsgálnunk. Tehát vannak nagy átfogó kérdések, és vannak aztán az egyes konkrét országokat érintő ö, részei is majd a szövegnek, ugye vannak a sürgősségi állásfoglalási indítványok, ezt önök is ismerik. És aztán foglalkozni fogunk a jelentésben az Európai Külügyi Szolgálat munkájával is, hiszen meg kell azt értenünk, hogy az egyes ügyeket e, e, hogyan dolgozzák fel. Ezt kevéssé látjuk. E, bizonyos országok esetében ez egy jól látható dolog, máshol viszont nem. De hát fontos lenne, hogyha ténylegesen eredményeket érnek el, akkor arról e, értesüljünk is hiszen akkor egyben ki is mondhatjuk, hogy itt tessék, itt eredmény volt, itt egy jó gyakorlatot sikerült kialakítani, és azt a jövőben is követni lehet. De ezt azonban láthatóvá, át láthatóvá kell tenni. Érdekes lenne továbbá az is, jól lehet nehéz feladat, hogy felmutassuk, hogy hogyan tud egyes problémákra a parlament rugalmasan reagálni. Így például olyan problémákra, amelyeket Bahreinban tapasztalunk. Ezek esetében azt kellett, hogy megállapítsuk, hogy nagyon nehéz egy közvetlen e, e, reakciót kialakítani, nagyon nehéz e, közvetlenül az ottani helyzetek kapcsolatban állást foglalni. Képeseknek kell lennünk arra, hogy gyorsan reagáljunk, anélkül, illetve azelőtt, hogy bevárnák az összes intézménynek a hivatalos állásfoglalását. És aztán még van két terület, ami szerepelni fog a jelentésben. Tudják, itt van a stratégiai tervezés, amely 2014-ben lejár. Fontos lenne, hogyha az újra definiálását lehetővé tennénk ennek a stratégiai tervezésnek. Ez alapvetően véleményem szerint azt jelenti, hogy azt kellene, hogy indítványozzam, hogy a parlament, de más mm, szervezetek is a stratégiai tervezés kidolgozásának integráns résztvevői legyenek, és a dolognak a súlypontját ennek kapcsán arra helyezném, hogy például a különleges megbízott milyen munkát végez az Európai Unió különleges képviselője, milyen munkát végez, Monidis úr beszélt például erről. Természetesen ezt a munkát nagyban befolyásolja a konkrét valóság is. És aztán egy további pont úgy általában az Európai Uniónak a külpolitikája. Lehetőségem volt arra, hogy tárgyalásokat folytassak a jövőbeli európai külügyi főképviselővel, aki a várakozások szerint hivatalba lép majd az elkövetkezendő hetekben. Ő is tudatában van annak, hogy itt nagyon alapvető kérdésekről van szó, az emberi jogok esetében a külpolitikai fellépésnek eh, figyelembe kell az emberi jogokat venni, és természetesen a szomszédsági politikában is érvényesíteni kell ezt a szempontot. Ahogy elmondtam, izgatottan várom az eszmecserét a külügyi, a szomszédsági politikáért felelős biztossal. Ami az én magam lehetőségeit illeti, én magam nyitottan állok önökkel szemben, nyitottan fogok eljárni, amikor a jelentést megírom, és megkísérlem valamennyi nem kormányzati szervezetnek biztosítani a részvétel a lehetőségét. Ez az, amit itt ma, ebben a pillanatban, ezzel az éves jelentéssel kapcsolatban elmondani kívántam. Köszönöm szépen! Très rapidement d'abord pour vous. Igen, röviden először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Nagyban osztom azt, amit elmondtak, és köszönetet szeretnék mondani minden szervezetnek, amelyet, amelyeket önök képviselnek, úgyhogy továbbra is nagyban támogatom a munkájukat. Nyilván önöknek sincs túl sok idejük, nem volt túl sok idejük, úgyhogy nyilván csak néhány dologra tudtak koncentrálni. Jó lenne, hogyha lenne alkalom arra, hogy önök illusztrálják a bizottság által benyújtott jelentés alapján ennek a gyengeségeit. Ugye bizonyos tematikát felvázoltak, Pánceri kollega szavait támogatom. Nagyon fontos dolgokat mondott a stratégiai terv újra definiálásáról. Ez azt hiszem, hogy egy fontos pont lehet, mérföldkő lehet, azonban egy, engem egy kicsit meglepett egy követelés, mely szerint Ország, országokra, országokként határozzuk meg, vagy írjuk meg ezt a jelentést, tehát újra országokra bontsuk ezt le. Ez megint csak egy fontos pont lehet, ezt igyekszünk ezt a megközelítést követni például a sürgősségi kérdések esetében. Ez a kérdés számomra fontosnak tűnik. Nagyon sok munkánk van még, ami a perspektívákat illeti. A 2012-es e, stratégia e, bevezetett stratégia, tehát egy nagyon fontos kiinduló pont. E, most nagyon fontos folytatni az együttműködést. Thank you, Madame Berger. Köszönöm szépen, Berger asszony, van -e még más hozzászóló? Ha nem, akkor nekem is lenne néhány megjegyzésem és meg, kérdésem. Hál asszony, ön azt mondta, hogy jó a folyamatos véleménycsere a nemzeti parlamentekkel, igen, ezt megtettük a jövőben, és valóban múltban és a jövőben is így lesz ez, de 2014 a választások éve volt, 2015-ben remélhetőleg újra kezdjük ezt. Dussepolse asszony a minőségi hatástanulmányok hiányára utalt, és ugyanezzel kezdtük, a, ugyanezzel az, a, ez példával kezdtük a ma délelőtti meghallgatást, a burmai helyzetek kapcsolatos nem jó minőségű hatástanulmányokkal kapcsolatban. Aztán elhangzott az is, hogy a politikai fogvatartottak szabadon bocsátásával kapcsolatban egy új kezdetre van szükség. Azt gondolom, hogy ez egy új kezdet lesz majd, de azért a folyamatos munka is ez. Yunus Azerbajcsánból és Pierre eh, Burundi eh, helyzet, eh, aktivisták helyzetével kapcsolatban tavaly fogadtunk el állásfoglalást. Aztán lenne egy kérdésem mindenkihez, hogyha újra kezdünk az új jogalkotási ciklusban, akkor sok új kollégánk lesz. És hogyha megnézzük egyes új kollégák pártprogramját, látják, hogy ott bizony ellentmondások merülnek fel az Európai Uniós emberi, politika, emberi jogi politikával kapcsolatban. Egyesek például a egyesek például a halálbüntetés újra bevezetését követelik. Ha jól tudom, a Front National konkrétan ezt követeli Franciaországban, úgyhogy talán jó lenne emberi jogi szempontból ezeket az eseteket is monitorozni az önök számára. Pancéri úr azt mondta, hogy jövő héten kezdődnek ugye a meghallgatások. Hán úr és Mogherini asszony meghallgatására kerül sor, amelyeken részt veszünk. Juncker elnök új struktúrát vezet be, és az önök véleménye szerint ez az emberjogi szempontból előnyös, vagy bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogyha meg tudják válaszolni? Számomra is kérdés ez. Széri úr az EKS-től. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. Először is személyes szinten, személyes megjegyzés, nagyra értékelem önöket, ismerem a panelben ülő szakértőket, nagyon fontosnak tartom a munkájukat, többször is találkoztunk, véleményt cseréltünk az emberi jogokról, a hálózat munkájáról, ez nyilván a munkánk is, és igyekszünk a politikáinkat megvalósítani, de közben a bírálatra is nyitott fülekkel figyelünk, és örülünk, ha emlékeztetnek ezekre. Ez tehát jó. Ami a konkrét ügyeket illeti, ugye voltak bizonyos ajánlások a parlamentnek, ezeket nem kommentálnám, de vannak olyan ajánlások, amelyek a mi munkákra vonatkoznak, a cselekvési terve és egyéb kérdésekre, nehéz a gyengeségeinkre. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy osztjuk azt a véleményt, hogy a stratégiai keret és a cselekvési terv részünkről legalábbis egy közös kísérlet és sikeres kísérlet arra, hogy láthatóbbá tegyük az emberi jogok kérdését, és hatékonyabbá tegyük a működésünket. Egyes esetekben sikeresek vagyunk, más esetekben nem, de egyértelmű, hogy ez a, ez a kísérlet, ez a, ez, a, ez a szándék megvan bennünk. A jövőben új cselekvési terv kidolgozásán dolgozunk. Aztán emellett számos pontot lejegyzeteltem, amelyekben egyetértünk. A, a hatástanulmányok kérdése, aztán a kereskedelmi megállapodásban az emberi jogok felvetése, a koherencia a többi politikával, ezek olyan területek, amelyeken folytatni kell a munkát, igyekszünk valamit elérni, de hát nyilván elég sok mindent kell tennünk. Nagyon sok forrást fordítunk erre, és aztán felvetődött a külső, illetve belső koherencia kérdése, ez egy soha véget nem érő vita, ezzel kapcsolatban sok tennivalónk van a jövőben. Aztán vannak olyan témák, kérdések, amelyekkel nem biztos, hogy egyetértünk. Az a tény, hogy sikeresek voltunk abban, hogy egyeseket kiszabadítottunk a börtönből, ez jó, de persze vannak gyengéink, gyenge pontjaink is, gyengeségeink is. Ez egy folyamatos munka, közösen kell fellépnünk, a parlament nagyon aktív volt ezen a területen. Minden napi szinten nagyon aktívak vagyunk, számos delegációnk folyamatosan dolgozik ezeken a kérdéseken, és igyekszik az emberek kiszabadításán dolgozni. Lehet, hogy egyes esetekben nem vagyunk láthatók, lehet, hogy egyes esetekben nem kell, hogy láthatóak legyünk, és lehet, hogy más területeken nem vagyunk igazán aktívak, de azért mégis van néhány sikersztori, amelyeket esetleg nem sikerült eléggé reklámoznunk, hogy úgy mondjam. Bahrány esete, a kollégánk azt mondta, hogy számos kijelentésre került sor, nyilatkozatra került sor. Nos, ez megint interpretáció kérdése. Én megértem önöket is, de azért nem fel azt mondani, hogy konkrétan sikertelenek vagyunk. Nagyon sok erőfeszítésünkbe kerültek ezek az eredmények is az emberi jogok kérdése, az emberi jogi aktivistákért való küzdelem egy nagyon fontos prioritás a munkánk során. Egy másik dolog, amit említeni szerettem volna, de azt hiszem nem kell itt részletekbe mennem, mert már a legutóbbi találkozón volt egy vita Szírió Gonzátóval, igazgatommal a cselekvési terv jövőjét illetően. Itt csak hangsúlyozni tudom, hogy a munkánk értékelésén dolgozunk, és ez alapján fogjuk a munkánkat az új cselekvési tervek kapcsolatban folytatni. Most az Európai Bizottsággal folytatjuk az egyeztetést. Október elején lesz egy ülés ebben a témában, és aztán onnan folytatjuk. Természetesen nagyon nagyra értékelnénk, hogyha sikerülne az civil társadalom képviselőivel is egyeztetni. És hát hangsúlyoznom kell, hogy nagyra értékelem, hogy önök nyitottak a párbeszédre, a parlamente való együttműködésre. A parlament az egyik legfontos, a, a, a legfontosabb partnerünk az új projekt, az új cselekvési terv össze, hozásában. Panceri úr fejtegetéseit nagy figyelemmel hallgattam, az ön jelentésének a tervezetét, és nagy örömmel dolgozunk együtt, hogyha az, elmúlt hónap, az elkövetkezendő hónapokban bármilyen segítségre van szüksége jelentését tekintve. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Van még néhány percünk. Most fordítva kezdünk, és azt szeretném kérni, a kérdéseket, a megjegyzéseket kommentálni tudnák, az jó lenne. Katrénnal kezdem, tessék. Thank you. I'm um, a lot of rich... Köszönöm szépen. Valószínűleg nem tudok mindent megválaszolni. Szeretném megköszönni azt a megjegyzést, amit Verzsi asszony tett arról, hogy több lényegre van szükség jó példa Prien Plebír kérdése. Itt volt egy eh, helyi eh, közlemény, is volt egy eh, olyan közlemény, amely csak Pierre Clavéről szólt. Gondolom, hogy ez egy jó megoldás volt. Sajnos volt az, hogy viszont a közleményben nem említették meg úgy, mint emberi jogi aktivistát. Úgy gondolom, hogy meg kellett volna említeni azt, hogy emberi jogi aktivista volt. Nem e, utaltak Burundiban e, történt eseményekre, illetve arra, hogyan fogja ezt az Európai Unió e, hogyan fog reagálni. Tehát nagyon sok kérdés merül fel, de egyetértek abban, hogy e, tudom, hogy lesznek további lépések, konkrétabb lépések, és a parlamenti állásralást mindenképpen üdvözöljük, és erre tényleg szüksége volt a burundi civil társadalomnak. Nagyon lelkesek voltak az állásfoglalás miatt. Ezt köszönöm szépen. Ez mutatja azt, hogy milyen hatása van annak, hogyha ezt a párbeszédet folytatjuk az európai intézményekkel, és így valamilyen hatást elérünk. Remélhetőleg így szabadon engedik az emberi aktivistát. A másik pont, szeretnék visszatérni a cselekvési tervre, a benchmarkokra. Szerintem ez egy jó pont, és Gonzátó a hozzászólásában a legutóbbi ülésen említette azt, hogy az elmúlt évben, 2013-ban 96 brüsszeli közleményből 26 helyi közlemény volt, amely megmutatta, az emberi jogokat ilyen vagy olyan formában. Általában egyértelműséget kérnek az Európai Uniótól, látni kell, hogy mi volt az üzenet, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen hatása volt a közleménynek, és ez egy nagyon érdekes gyakorlat lehetne mindannyiunk számára, és ez fontos lehetne a jövőbeli felkészülés szempontjából. Elnök, Lati Light következik, köszönöm szépen. Hogyha tudni akarják azt, hogy mi a helyzet egy adott országban, milyen fajta kormány van hatalmon, hogyan bánik az emberekkel, akkor meg kell nézni a börtönöket, és hogyha ott békés emberi jogi aktivisták ülnek, akkor valami nagyon nincsen rendben az adott országgal, és innen kell elkezdeni a párbeszédet. Így lehet megváltoztatni azt, hogy hogyan bánik az ország az embereikkel. Úgy lehet ezt elkezdeni, hogy a békés emberi aktivistákat kiszabadítjuk a börtönből. Mindig is belülről jön a változás, ez nem fog majd önöktől származni, önök segíthetnek, és rámutathatnak az elvekre, amelyek mentén a változás bekövetkezhet, de az emberek hozzák létre a változást, és hogyha az emberek be vannak börtönözve, akkor a békés átmenet nem fog megvalósulni. Tehát úgy gondolom, hogyha az embereket védik, akkor ez sokat jelenthet. Azt kérjük, hogy legyenek ambiciózusabbak, akkor, amikor a fogoltatottakról van szó. Nem tudom elképezni, elképzelni azt, hogy mi lehet büszkébb hagyatéka az új főképviselőnek, hogyha a harmadik országgal folytatott kapcsolatok során sikerül kiszabadítania a börtönben lévő emberjogi aktivistákat. Ez lehetne a lehető legbüszkébb örökség, amit hátra lehet hagyni. Hallhattunk Bahrányról, itt volt a szimbóluma annak a demonstrációnak, amit eh, folytattak. Eh, Abdul Habib Kabadja egy EU állampolgár, hogyha az EU nem tudja eh, Abdul Hadi Ekabadzsát kiszabadítani a börtönből, akkor nagyon nehéz látni azt, hogy tényleg van igazi kötelezettségvállalás a szavak mögött. Tehát azt kérjük önöktől, hogy valóban koncentráljanak arra, hogy nagyobb hangsúlyt lehessen helyezni a jogok gyakorlására és az emberek kiszabadítására a börtönből. Én gondolom nem jó az, hogyha túl sok időt töltünk egy új stratégiai keret kidolgozásával. Szerintem most már a végrehajtásra van szükség. A stratégiai keret nagyon erős eszköz, és azért jött létre, mert az Európai Parlament, a tagállamok, az NGO-k, illetve az európai intézmények együttműködtek. Nagyon fontos az, hogy a végrehajtás során mindenki elvégezze a feladatát. Mi elismerjük azt, hogy az Európai Parlament nagyon fontos volt ebben a folyamatban, és azt kérjük, hogy vigyék ezt tovább. Ami az ország stratégiákat illeti, sokan azt kérték, hogy ne legyenek ezek az ország stratégiák titkos dokumentumok, és ezek a felszólítások a tagállamoktól is érkeztek. Tehát az Európai Parlamentnek legalább a, az stratégiák fő elemeit kell, hogy nyilvánosságra hozza. A probléma az az, hogy akik hozzájárulnak ehhez az ország stratégiákhoz, azok sötétben tapogatóznak utána. Tudjuk azokból az országstratégiákból, amiket láttunk, hogy az egyik dolog, ami hiányzik ezekből az az, hogy kiszavarítsák az emberögi aktivistákat, a börtönbe pedig ennek kellene lennie a legfőbb prioritásnak. És itt ebbe, abba is hagyom. Elnök, köszönöm szépen Lotte, és Gil fogja lezárni. Köszönöm szépen, ami a hatástanulmányt illeti, itt szeretnék három határidőre rámutatni. Az Európai Bizottság jelenleg áttekinti a hatástudományokra vonatkozó általános iránymutatást, és valóban aggódunk amiatt, hogy nem említek meg egyáltalán azt az iránymutatást, amit a bizottság hozott létre 2011-ben arról, hogyan kell az EU alapvető jogi kartáját alkalmazni a hatástanulmányok kapcsán. A konzultációk során nem hallottunk erről semmit, nem hallottuk azt, hogy milyen konkrét lépéseket kívánnak tenni. Ezt illetőleg a második eh, pont eh, az az, hogy a DJ Trade ugyancsak áttekinti a saját iránymutatásait, és ezt is eh, nyomon kell követnünk. A harmadik pedig az, hogy le kell zárni a kereskedelmi megállapodásokat. Vietnám esetében a tárgyalások majdnem lezárultak, és eh, itt is azt hallottuk, hogy nincsen hatás tanulmány, az emberi jogi aspektus szempontjából. Október 30-ig várjuk a bizottság válaszát erre. Mivel a tegyelásokra, a vietnámi tegyelásokra kapcsolatban emberi jogi hatástanulmányt kértünk, és remélem, hogy az Európai Parlament nyomon követi majd ezt a fájt. Ennyit a hatástanulmányokról. Konkrét példák az emberi jogi országstratégia tekintetében konkrét példa. Az EU vállalta, és a jelentés is elmondta azt, hogy az EU ösztönzi azt, hogy az ország ratifikálják a római ö, alapszabályt. Olvashattunk ö, közleményeket is, viszont ezek eléggé aggályosak voltak. Az emberi jogi országstratégia azok a stratégiák, amelyek arról szólnak, hogyan lehet az Európai Unió politikáját átfordítani az emberi jogok támogatására. Nos, Burmában az EU projekteket hoz létre a burmai kereskedelmi kamarával, viszont nem láttuk egyáltalán azt, hogy beszéltek volna az ENSZ üzleti és emberi iránymutatásairól. Tehát úgy gondolom, hogy az ország stratégiákban az ENSZ ide vonatkozó iránymutatásait is meg kell említeni. Úgy véljük, hogy az a tény, hogy új főképviselő lesz, és ő rendszeresen összehívja a különböző intézményeket. Így ennek kapcsán gondoljuk, hogy az Európai Bizottság tényleg növelheti a koordinációt a különböző intézmények között, és hogy a koherenciát is. Reméljük, hogy eh, Timmermans úr új posztja is hasznos lesz ebből a szempontból, ez nagyon fontos poszt, és biztosítani kell azt, hogy a fő problémákkal foglalkoznak. Például úgy vélem, hogy elnézést, oké, okay, akkor még csak egy dolgot hadd mondjak el, biztosítani kell azt, hogy az Európai Unió kartáját eh, a befektetési megállapodásokban eh, figyelembe veszik. Ennyi. Köszönöm. Glad if you... Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogyha írásban megkapjuk az ajánlásokat. Most pedig, hálászony. Ott folytatom, ahol kell, abba hagyta. A struktúra jól néz ki, legalábbis papíron nagyon fontosnak tartom a végrehajtást. Tehát még egyszer mondom, hogy papíron jól néz ki a dolog, az emberi jogok kérdése a fa tetején található. Timmermans alelnök kezében, illetve Margarini asszony az a új külön megbízott, akik több portfóliót fognak össze. Nagyon fontosnak tartom, hogy az EKS ez az egészet áttekint, áttekintse, átlássa. A végrehajtás azonban nagyon fontos. Reméljük, hogy az Európai Parlament támogat bennünket ennek ellenőrzésében, mert egy dolog valamit papírra leírni, de más dolog ennek a gyakorlati megvalósítása. Úgyhogy szeretnénk együttműködni önökkel, és biztosítani azt, hogy ez tényleg megvalósuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zári úr, egy percre. Igen, röviden. Még egy kis apróság. Különböző dokumentumok vannak, van a stratégiai keret, és van a cselekvési terv. Emberi a cselekvési terv jelen pillanatban a mi szempontunkból nem kell a stratégiai keretet megváltoztatni. Ez egy nagyon jó dokumentum, ez egy kérés, egy kívánság, ez egy kiváló keret mi inkább azon dolgozunk, hogy a cselekvési tervet újítsuk meg, értékeljük és újítsuk meg. Ez egy gyakorlati anyag, ami bizonyos tevékenységekre koncentrál, egyeket, egyeseket már megvalósítottunk, másokban mert úton vagyunk a megvalósítás felé. Ez szerettem volna pontosítani. A legfontosabb az az, hogy bármilyen munkát is végzünk, mindenben az új főképviselő alá tartozunk, és nyilván az ő támogatása, támogatása elengedhetetlen a munkánkhoz. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a részvételt. És köszönjük, hogy az elkövetkezendő öt évben folytathatjuk az együttműködést. Most pedig a következő napi rendi ponttal kapcsolatban kérem a szakértőket, hogy jöjjenek ide előre. A kínzás és a halálbüntetés kérdése következik. Um, actually, we start this Nos, ezt a vitát egy Frederico Meyer által küldött videó üzenettel kezdjük. Reméljük, hogy működik, és a felhallgatón keresztül hallják majd ezt az üzenetet. Dear Europarlamentarians, the Parliament's parlare is uh, the future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 What I am asking you, my dear friends, is to put these wonderful guidelines into practice. Thank you very much. So, thank you, Mr. Federico Mayor, and I. Köszönöm szépen, kedves Federico Mayornak. Az UNESCO főigazgatója emlékeznek őre, aki kulturális témában nagyon holisztikus megközelítést alkalmazott, most pedig a halálbüntetéssel foglalkozik. Most a Madame Assunta Vivo Cavalier asszony van itt, és őt fogjuk meghallgatni. Frederico tavaly Brüsszelben ellátogatott hozzánk, és egyértelmű kérést fogalmazott meg, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament folytassa a halálbüntetés megszüntetését folytatott harcát. Inter nemzetközi fórumokon is hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos ennek a prioritásnak napirenden tartása. Mielőtt megadom a szót a szakértőknek, Szeretném felolvasni azt, amit a kollégák, a munkatársak e, összeállítottak az Emberi Jogi Albizottságban. Természetesen követjük e, azoknak az esetét, akik halálra vannak ítélve, de nézzük meg, hogy mi a trend. 2013-ban a kivégzések száma 15%-kal nőtt 2012-höz képest. Még akkor is, hogyha nem számítjuk Kínát, mert nincsen hivatalos adat, mert ez államtitoknak számít. Tehát Kína nélkül 778 embert végeztek ki, 80% ezeknek az eseteknek Iránban, Irakban és Szaudi-Arábiában, Szaudi-Arábiában történt meg. Láthatjuk azt is, hogy tehát nagy visszaesésre került sor, de előrelépést is láthatunk a világ legtöbb régiójában sok fontos lépést tesznek annak érdekében, hogy a halálbüntetést megszüntessék. Október 10-e az ember, a <clears throat> halálbüntetés elleni harc nemzetközi napja, úgyhogy most azokra koncentrálunk, akik halálbüntetésük végrehajtására várnak, és kifejezetten azokra, akik mentális betegségben szenvednek meghívtuk a, a halálbüntetés elleni nemzetközi bizottság főigazgatóját, Kaveli asszonyt. David Nikész itt van az Amnesty International európai irodájából, és azt gondolom, hogy önök tájékoztatnak bennünket a halálbüntetésről, és az ENSZ kínzással kapcsolatos szabályozásáról. Ugyanis, ha jól tudom, egy új határozat eh, előkészítésén dolgozik az ENSZ, de még nem sikerült eh, nem sikerült eh, lezárni azt a vitát, hogy melyik szakbizottság foglalkozik ezzel, de talán már ennek a határozatnak az előkészítése folyik. Itt van velünk Maya Fua asszony, a Reprief NGO részéről, aki a halálbüntetés csoport munkatársa, a halálbüntetés elleni harc munkacsoport munkatársa, és talán emlékeznek rá, hogy ez egy kis szervezet, a Reprief, és azonban nagy sikereket könyvelhetett el azon nemzetközi cégek ellen, amelyeknek a termékeit használják a halálbüntetés végrehajtásához. Itt Németországban például van egy hatalmas cég, amely exportál egy terméket, amelyet az Egyesült eh, Államokban használnak eh, halálbüntetés végrehajtására. Eh, megszüntették ennek az exportját az Egyesült Államokba. Ezzel nem szűnt meg az Egyesült Államokban a halálbüntetés, de a tudatosságot mégiscsak sikerült erősíteni. Kavályó asszony a szó. Thank you, parliamentarians, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen a szót, köszönöm, hogy meghívták a halálbüntetés elleni nemzetközi bizottságot ide erre a meghallgatásra, folytatva mindazt, amit hallhattunk Majur úr részéről, úgy vélem, hogy a parlamenti képviselők kulcs szerepet játszanak a halálbüntetés eltörlésében. A parlamenti képviselők regionális eh, szinten, akik ellenzik halálbüntetés tehetnek. Erre gondolva a halálbüntetésre Nemzetközi Bizottság tavaly Genfben a halálbüntetés elleni nap kapcsán egy parlamentközi találkozót szervezett, 11 ország képviselői vettek ezen részt, voltak parlamenti képviselők Algériából, Ausztriából, Bahreinból, Belorussziából, Csádból, Japánból, Jordániából, Pakisztánból, Perúból, Szurinámból és Zambiából. Ezen viták során a szurinámi képviselők azt mondták, hogy ők hajlandóak tenni a halálbüntetés eltörléséért. Ezen kötelezettségvállalás után egy missziót szerveztünk az ICDP és más parlamenti képviselők részletelével az Egyesült Királyságból, Szurinámban, és Gréfusz asszony, aki svájci parlamenti képviselő volt, ő találkozott különböző képviselőkkel, illetve más magas szintű Néhány nappal később úgy idézték őt a sajtóban, hogy a szurinámi igazságügyi miniszter halandó lesz majd eltörölni a halálbüntetést. Szürinámban jelenleg felvizsgálják a büntető törvénykönyvet, és nincs említés a halálbüntetésről szemináriumokat tartunk Szerinában jövőre. A második opcionális jegyzőkönyvről a szemináriumokat az vezeti, aki ezeket a jegyzőkönyveket létrehozta, és ez pedig Márk Bozót. Ebben az évben van ezen jegyzőkönyv elfogadásának 25. évfordulója, a szervezetem az ESZ-ben egy találkozót szervezett azzal a személlyel, aki a második opcionális jegyzőkönyvet létrehozta, illetve azon országokkal is, amelyek aláírói ennek a jegyzőkönyvnek, például Gabon, és eh, a bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről, a bizottságunk részéről is volt két személy jelen, akik korábbi képviselők voltak. A második eh, opcionális jegyzőkönyv kapcsán meg kell említeni Mongóliát. 2013-ban arról döntöttek a parlamentben, hogy törlik a halálbüntetést, és csatlakoznak a jegyzőkönyvhöz. Mongólia része szervezetem támogató csoportjának, és el kell mondjam, hogy a szervezetem kis szerepet játszott abban, hogy Mongóliában megszűnt a halálbüntetés. A szervezetünk képviselője ellátogatott Mongóliába, találkozott az elnökkel, beszéltek a halálbüntetés megszüntetéséről, és írtunk fontos képviselőknek is Mongóliában, hogy sikerüljön megszüntetni a halálbüntetést. Az ICDP-ről beszéltem, ez egy olyan szervezet, amely néhány évvel ezelőtt jött létre, 2010-ben, a spanyol kormány kedve, kezdeményezésére. A cél az az volt, hogy sikerüljön globális szinten megszüntetni a halálbüntetést. 15 magas szintű személy tagja ennek, akik elkötelezettek a halálbüntetés eltörlése mellett, főként ők korábbi parlamenti képviselők, korábbi miniszterelnökök, elnökök, magaszintű kormányhivatalnokok, ENSZ hivatalnokok, egy usa bíró és tagja ennek a szervezetnek, minden információt megtalálnak a websájtunkon. De ami fontos, az az, hogy ezt a szervezetet 18 tagállam támogatja képviselve így a világ összes régióját. Mit teszünk munkánk során? Az ICDP bilaterális találkozókat tartott a különböző országok képviselőivel, Tudom, hogy ebben az évben is sikerült elérnünk az, hogy Haiti területén is el fogják törölni a halálbüntetést. Az ICDP különböző missziókat is végrehajt, például Libanonban, Libanonban és találkoztunk a miniszterrel is, miért pont Libanont választottuk. Azért, mert itt a képviselők elkötelezettek a halálbüntetés moratóriuma mellett, és ezt teszik azért, hogy később el lehessen törölni a halálbüntetést. eléggé bonyolult a helyzet Libanon körül, lehet, hogy a helyzet megváltozik, de mindenképpen nyomon követjük a politikai fejleményeket. A missziók mellett, a bilaterális találkozók mellett együttműködünk a nemzetközi szervezetekkel, az EU-ban, az ENSZ-ben, és kiadunk cikkeket véleményeket és Tulajdonképpen holnap indítjuk el New Yorkban az egyik könyvünket, ahol ez elnökünk, Major úr írt egy cikket a vezetőség, vezetés és halálbüntetés témájában. Az új emberi jogi főmegbízott Tunézia, Mongólia és Benin elnökei, az olasz miniszterelnök, illetve egyik bizottsági tagunk, Richardson kormányzó is írt cikket ebbe a könyve. Tavaly írtunk egy tanulmányt arról, hogyan szüntetik meg az államok a halálbüntetést. Ennek kapcsán rámutattunk arra, hogy a képviselők, parlamenti képviselők nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy sikerül megszületni a halálbüntetést. Láttuk azt, hogy specifikus szerepet játszhatnak a képviselők mindennek során, ugyanis ők kihathatnak a jogszabályozásra. Láthatjuk azt, hogy a jogszabályozás, a jogalkotás csökkenti azon büntetek számát, amelyre halálbüntetés róható ki. Ezen kívül nem, ezek az standardok figyelembevétele is fontos, mint a második opcionális öm, jegyzőkönyv. A képviselő találkozhatnak más képviselőkkel, az ICDP-ben azt is láttuk, hogy volt olyan misszió, ahol az Egyesült Királyságból jöttek képviselők Szurinámra, a Karib-tenger térségébe, és arra ösztönözni az Európai Parlamentet, hogy tegyék ugyanezt meg, vagy vonják be az ICDP-t a hasonló misszióikba. Ugyanakkor nagyon sok kihívás van még előttünk. Szorosan együttműködünk a halálbüntetés ellenes mozgalommal, az ensz illetve az itt ülő kollégáimmal, az Amnesty eh, International, illetve az Európai Parlamenttel is. Ahogy ez elhangzott, eh, hamarosan közeleg a halálbüntetés eh, elleni nap, már több mint száz ország törölte el a halálbüntetést, még mindig vannak azonban visszalépések. Egyiptom, Szingapur, Nigéria, Indonézia, Kuwait, újra bevezették a halálbüntetést, és Európában Belarusia továbbra is alkalmazza a halálbüntetést. Kína, Irán, Irak, Szaudarábia. Itt nagymértékben zajlik a halálbüntetés végrehajtása, és tömeges perek vannak Egyiptomban, ahol akár több száz halálbüntetést is kirónak. Például egy bíró egy bíróságon 1200 embert ített halára. Arizonában és Oklahomában ebben az évben halálbüntetések kiúsultak meg. Ez elmutatott arra, hogy milyen kitetlen a halálbüntetés. Áprilisban Clayton Lockhart Oklahomában az ő esetében több mint 40 percbe telt az ítélet végrehajtása, és végül szívinfarktusban halt meg. Joseph Wood Arizonában kapott halálbüntetést, és több mint 100 percen át tartott a szenvedése. Rá kell mutatni arra, hogy júliusban az első alkalommal egy USA kerületi bíró Kaliforniában kimondta azt, hogy a kaliforniai halálbüntetés nem összeegyeztető a halál nem, nem összeegyeztető az alkotmányjal, illetve az alkotmány 8-as cikkével. És az egyének, akik halálbüntetésre várnak Kaliforniába, olyan régóta vannak már a börtönben, hogy a kivégzésük önkényesnek minősülhetne. Major urat szeretném idézni. Ő azt mondta, hogy a halálbüntetés eh, eltörlése arról szól, hogy milyen társadalomban akarunk élni, milyen értékeket, eh, emberi jogokat, demokráciát, eh, jogállamiságot szeretnénk fenntartani. Nagyra tartjuk az Európai Parlament szerepét ezen cél elérésében. Az Európai Parlamentet arra szólítom fel, hogy támogassák a világ parlamenti képviselőit abban, hogy létrejön egy halálbüntetésmentes világ. Nichols. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma, hogy a halálbüntetés elleni nap vagy megszüntetésének napja előtt megbeszélhetjük ezt a témát. Az konkrétan a szellemi fogyatékossággal élők elleni halálbüntetés, vagy ezeknek a személyeknek a halára ítélése a konkrét témája a mai meghallgatásunknak továbbra is számos országban előfordul az, hogy szellemi fogyatékossággal élőket ítélnek halára az USA-ban. Januárban Mahmahamet Floridában itt végezték ki. Több szellemi fogyatékosságban is szenvedett, és skizofréniától szenvedett. Aztán áprilisban hát Lamaszt végezték itt Texasban, holott év, egy évtizedek óta tudtak arról, hogy intellektuális szinten fogyatékossággal rendelkezik. Vannak olyanok, akik nagy pszichiátri, súlyos pszichiátriai betegségben vagy agykárosodásban szenvednek, és a kivégzésükre várnak. Teljesen világos a trend, folytatjuk a harcot a a kalámítatás ellen, és ma már kevesebb országban kerül sor kivégzésekre, mint korábban. Egyre inkább elszigetelődnek azok az országok, ahol kivégzésekre sor kerül. 2013-ban 22 országban került sor kivégzésre, és nagyon fontos szerepet játszott Afrika, nagyon sok országban itt felülvizsgálják a halálbüntetés kérdését. Mindenek ellenére 2013-ban és eddig 2014-ben is negatív trendet látunk, és aggasztó helyzet alakul ki. Először is Európában is sor került végrehajtásra, Belarusziában két embert végeztek ki, másodszor pedig Számos országban újra bevezették, a, vagy hajtottak végre halálos büntetést, említették Vietnámot például a kollégák. Ezekben az országokban teljes titokban hajtják végre ezeket a kivégzéseket. Aztán lát, látjuk azt is, hogy egyre kevesebb ország mégis egyre több embert végez ki. Iránban, Irakban és Szaudi-Arábiában nőtt a kivégzések száma. Szaudi-Arábiában legalább 2014-ben legalább 59 embert végeztek ki, és olyan személyeket is, akik az ellenük felhozott vádak, vádakat, vagy vádak alapjául szolgáló cselekedeteket 18 éves koruk előtt követték el egyes országokban rendkívül homályos terrorizmus ellenés szab- törvényekre hivatkoznak, amikor elítélik az embereket. A kivégzett emberek személyek száma meghaladja valószínűleg a 700-at. Folytatva ezt a bemutatót, térjünk rá arra, hogy az Európai Unió és a szakbizottság, albizottság tagjai mit tehetnek. Gyakorlati intézkedésekre lehet sort keríteni, hogy az Európai Uniós képviselők is bevezethetik, vagy gyakorolhatják ezeket az intézkedéseket. Először is, ami az országokat, egyes országokat illeti, folyamatosan fel kell vetni ezt a témát, a halálbüntetés témáját, akkor, hogyha a halálbüntetés gyakorló országokból érkező látogatásokat fogadnak Európában, vagy önök látogatnak meg ilyen országokat. Az európai tisztviselőknek és fel kell vetniük ezt a témát a más országokból érkező tisztviselők látogatása során. Ahogy ezt már elmondták a kollégák is, a parlamenti kapcsolatok fontosságát nem lehet alulértékelni. A parlamenti delegációk fontos szerepet játszanak, a halálbüntetés megszüntetésének felvetése. Az elmúlt években úgy tűnt, hogy valóban változást idézhet el elő. A vannak olyan országok, ahol moratóriumban nem hajtanak végre halálbüntetést, és ez is annak köz, ez, ezeknek az intézkedéseknek köszönhető. Például például nem végeznek ki kiskorúakat, időseket, illetve azokat, akik szellemi fogyatékossággal élnek. Másodszor nagyon sokat lehet még tenni a az kivégzés által fenyegetettek helyzetével kapcsolatban. A tapasztalat azt mutatja, hogy számos ország inkább titokban végzi ki az elítélteket. A leghatékonyabb módja a a kivégzés elkerülésének az az, hogy közhírré tesszük ezeket, tehát hírverést kell indítani. A képviselők segíthetnek az elítéltekről szóló hírekkel, ezt a médiának tudnia kell, a kormányokat, a nagyköveteket tájékoztatni kell. Egyes esetekben a magas szintű beavatkozásra van szükség arra érdekében, hogy megakadályozzanak egy kivégzést. Itt az Európai Parlament elnökének fellépése fontos lehet az európai kül, külügyminiszterekkel, illetve a főmegbizottal szemben. Például azáltal, hogy elítélik a kivégzéseket. Ez működött a, a korábban, és voltak olyan kivégzések, amelyeket így sikerült megakadályozni. Harmadszor, Mit, lehetünk, mit lehet tenni a nemzetközi szintű tevékenység támogatására? Ez az ötödik, az ENSZ közgyűlésben az ötödik eh, halálbüntetés moratóriummal kapcsolatos határozatot hozta meg. Ez egy nagyon fontos eh, eszköz lett eh, a világban a halálbüntetés elleni harcban. Ez arra bátorítja az országokat, hogy moratóriumot vezessenek be, vagy szüntessék meg a halálbüntetések végrehajtását, és legyenek tudatában annak, hogy ez emberi jogi kérdés nem pedig büntetőjogi kérdés folyamatos globális trend valósul meg a halálbüntetés megszüntetése felé. Ennek tekintetében vagy fényében mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk azokat a, a, minden országot abban, hogy hogy ne hajtsák végre a halálbüntetéseket, moratóriumot vezessenek be, és biztosítsuk azt, hogy a határozat maga ne gyengüljön. Végül szerettem volna felvetni a kínzással kapcsolatos kérdést. Ahogy ez már felvetődött, ez a határozat most visszakerült ehhez a, a parlamenthez. 2005-ben fogadták el. Nagyon fontos dokumentum volt ez, amelynek lényege az volt, hogy az az Európai Uniós cégek ne váljanak cinkosra azáltal, hogy olyan termékeket exportálnak, amelyek, amelyekkel végre lehet hajtani a halálbüntetést. Azonban nagy jogi hézagok voltak itt, és az Európai Bizottság azon dolgozott, hogy ezen irányelvben a a hézakokat megszüntesse. Jelen pillanatban a a Brook tevékenysége kapcsolatban nincsen ellenőrzés, tehát az Európai Uniós cégek még mindig kereskedhetnek ilyen termékekkel, amennyiben ezek a termékek nem jelennek meg Európai Uniós területen. Aztán az Európai uniós cégeknek ezek a weboldalon, illetve európai kereskedelmi vásárokon nem szabad ezeket a, ezeket a termékeket reklámozniuk holott volt erre példa. Harmadszor az irányelvnek nagyon, nagy kor, nagyon korlátozott hatása van sürgős esetekben, például olyan esetekben, amikor innováció kerül a piacra, és Európa nem tud elég gyorsan reagálni. Vannak ilyen sürgősségi esetek, és erre kell egy külön záradék az irányelvben. Ahogy a parlament is a 2010-es állásfoglalásában erről említést tett. Ahogy említettem, az irányelv rendkívül fontos volt abban, hogy meg akadályozza az, hogy az európai cégek cinkosá váljanak azáltal, hogy például európai gyógyszereket használnak halálbüntetés végrehajtására. Ebben még tudok további információt adni, hogyha erre szükség van, de most ennyiben hagynám. Köszönöm szépen David Pickles, és most Maja Fulia következik. A a, a halál büntetésre és használható halálos injekcióval kapcsolatban. Köszönöm szépen! A halálbüntetéssel kapcsolatos információs központ weboldalát említeném, ezt nézzem, nézzék meg. Nagyon sok lehangoló dologról kaptunk tájékoztatást, de ez úgy látszik, hogy mégiscsak van reményre ok, ugyanis az Egyesült Államokban nagyon kevés állam, szövetségi állam tud végrehajtani halálbüntet, halál halálbüntetést, mert például nem tudják beszerezni a gyógyszert, nem, tudják, nem, tud, nem kapják meg az engedélyt, stb. Pennsylvániában, Grúziában volt, <laughs> Georgiában volt például ilyen példa, és nem kapták meg a gyógyszert, és ezért nem tudták, vagy ezt az oltóanyagot, és ezért nem tudták az injekciót beadni, és ezzel ezzel kivégezni a halálra ítélteket. Nos, most egy kicsit beszélhetünk ennek a szabályozásnak a történetéről, mert ez az európai történetünknek a gyökere, gyökerét érinti. Négy év telt el már ezóta a szabályozás óta, és egy ötödével csökkent a kivégzéseknek a száma az Egyesült Államokban, és ez köszönhető ennek a szabályozásnak részben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek, ez egy jelentős javulásnak tekinthető, és meglepő az, hogy az az európai kezdeményezés, amely egy kis kezdeményezésnek indult, egy kis brit charity kezdeményezésnek a brit eh, kormány részéről, mert láttuk, hogy Arizonával és, eh, és Georgiával kereskedő cégek eh, termékeit használták a halálbüntetés végrehajtására, és aztán azt gondolom, hogy innen indultunk, és erre felhívtuk a figyelmet, és és felhívtuk a figyelmet arra, hogy meg kellene akadályozni ezt, hogy az e- európai termékekkel végezzenek ki az Egyesült Államokban halára ítélteket. Ellenőrzésre került, az ellenőrzés megindítása 2010-ben kezdődött. Ez volt egy kulcsfontosságú gyógyszer, amelyet 30 évig használtak a halálos inekció koktélban, és a, ez, ennek az exportját megtiltották, aztán Olaszországba helyezte át a a, a székhelyét ez a cég Olaszország rendkívül fontos harcot vívott a halálbüntetés ellen, úgyhogy itt is sikerült megakadályozni azt, hogy itt gyártsák ezt a gyógyszert abban az esetben, hogyha ezt kivégzésekre használják. Jelen pillanatban tehát ezt nem lehet exportálni, mind az európai, az amerikai, indiai, izraeli gyártók úgy látják, hogy egyre nehezebb beszerezni ezt a gyógyszert. Nem akarok az exportkontroll jogszabályokra kitérni, de van itt egy nagyon érdekes dolog. Évekig az hangzott el, hogy a cégek nem tudják ellenőrizni a gyógyszereik útját. Ezeket gyógyászati célokra gyártották, és nem tudják ellenőrizni, hogy hova kerülne, az, kerülnek ezek. Az elmúlt években, amit csináltunk, ez, ezt a mítoszt megszüntette, mert természetes, hogy a cégek tudják ellenőrizni ezeknek a gyógyszereknek az útját, és ez kulcsfontosságú tényező a szabályozásban olyan cégekre van szükség, és európai cégekkel kezdtük ezt. Tehát arra van szükség, hogy olyan cégek működjenek, amelyek valóban felelősséget vállalnak a saját termékeikért. A, a forgalmazási ellenőrzéseken dolgoztunk azon, hogy hogyan lehet megtudni, hogy mely börtönök használják ezeket a gyógyszereket, tegyék lehetővé a cégek az ellenőrzéseket, az európai piac ellenőrzés, exportkontroll szabályozásokkal. Ezek a dolgok oda vezettek, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy egyes államok nem tudják beszerezni ezeket a termékeket, de a gyártókat is fel felkutattuk. Ők, tulajdonképpen nem ők az ellenségek, de nagyon sokat küzdöttünk, hogy odájussunk, ahol most vagyunk biztosítani kellett, hogy a legjobb gyakorlatok valósuljanak meg globális szinten, és ez az egyik legfontosabb pont, amit szerettem volna említeni, hogy nagy hatása volt a tevékenységünk az Egyesült Államokban, de más országokban is közvetlenül közvetetten Vietnámról is beszéltünk. Ők újra bevezették a kivégzéseket, most az, sajnos újra kezdték a kivégzéseket, de egy ideig nem végeztek ki senkit, mert nem tudták megkapni a gyógyszereket. Természetesen a halálos inekciót használják a legtöbben az USA mintájára. Más országok, amelyek úgy döntöttek, hogy a halálos inekcióval végeznek ki csak személyeket, mert, vagy halára ítélteket, mert ezt tartották idézőjelben a kivégzés leghumánusabb módjának, de ezt látták, hogy az usa mi történik, és mennyire nehéz beszerezni ezeket a gyógyszereket. Most már tudjuk, hogy mennyire brutális ez az eljárás. Gyakran azt mondták erről, hogy ez egy, ez egy pseudomedikális gyógy, gyógyászati eljárás, és ez egy humánus eljárás. Hát ez nem igaz, ez nem így van és ezt a mítoszt a legutóbbi esetek nagyban hozzájárultak ennek a mítosznak a megszüntetéséhez. A három Ohio, Oklahoma és Arizona, ahol ezekre az esetekre sor került, ott azóta nem került sor kivégzésre, vizsgálják a dolgot, úgyhogy azt hiszem, hogy a, vég, a megszüntetésben, a halálbüntetés megszüntetésében ez fontos szerepet játszik. Azt hiszem, hogy most, hát lehet, hogy más azon gondolkodnak, hogy más módszerekre terjenek át, mint például a szék, stb. És ez, ezzel tulajdonképpen egy vitát indítanak, és a tudatosságba bekerül a téma, köztudatba bekerül a téma. Ami az export ellenőrzéseket illeti, azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgok merülnek fel a módosított irányelvben az, az engedélyek kérdése, engedélyek, amely lehetővé teszik azt, hogy ezek a cégek ezeket a ezek, ezeket az elengedhetetlen gyógyszereket továbbra is forgalmazzák, természetesen ez fontos, mert nem lehet meg, nem lehet megengedni azt, hogy ezek kikerüljenek a piacról, de közben nagyon fontos az ellenőrzés, majd nézzük, hogy mire használják ezeket eh, a gyógyszereket, eh, tehát a, a, a forgalom eh, ellenőrzés elengedhetetlen. Megvan a szaktudásunk, ebben tudunk tanácsot adni, az európai szabályozás valóban támogatja ezeket a cégeket a végrehajtásban. Nagyon fontos az európai jogalkotás ezen a területen, nagyon hálás vagyok, és a a függelék módosítása is nagyon fontos volt, hiszen látjuk, hogy az államok bevezetik ezeket a protokollokat, és működhet a helyzet. Egy új, ezek az új gyógyszerek rákerülnek a listára. Hogy történt mindez, nem tudom, és nem az én feladatom ezt értékelni. Nagyon fontos, hogy gyorsan megtört, megtörténjen a halálbüntetés teljes megszüntetése. Mégpedig minél gyorsabban, és én most gyorsan lezárom a hozzászólásomat. Köszönöm. And now we have finally from the e Végezetül az EKS részéről Alexandri úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül rövid leszek, mert már így is túl sokat beszéltem Bahreinről korábban. Örömmel mondhatom azt, hogy a halálbüntetés azon emberi kérdések egyike, ahol az EU és a civil szervezetek teljes mértékben kéz a kézben lépnek fel, állandóan információt cserélünk és eszmét cserélünk. Matematikából soha nem voltam jó, és mikor követtem is a statisztikákat, akkor is úgy érzem, hogy persze örülnünk kell annak, hogy egyre inkább eltörlik a halálbüntetést, viszont nem szabad túlságosan hátradőlnünk, mert minden évben vannak negatív meglepetések. Hallhattuk azt, hogy az elmúlt évben legalább öt ország szüntette meg a több éves moratóriumot, volt olyan már az 50-es évek óta nem volt halálbüntetés, és tavaly igen. Tehát mindenképpen további erőfeszítésekre van szükség. Elhangzott az többek szájából, hogy hogy nem volt olyan emberi jogi párbeszéd, ahol nevetettük volna fel a halálbüntetés eltörlését. Számos ilyen párbeszédben vettünk részt, és ezt kifejeztük, beleértve a stratégiai partnereinket is, szerintem tudják, akikről beszélünk. Másodszorban október 10-e prioritás számunkra a standard nyilatkozat mellett, azt kértük a halálbüntetést végrehajtó országoktól, hogy ezt az üzenetet fordítsák le igazi tetteké, tegyenek lépéseket, legyenek szemináriumok, konferenciák, és el kell mondjam azt, hogy az emberi jogi országstratégia nagyon kényes pont, de ezáltal sikerült jobb betekintést kapnunk, és jobban tudjuk azt, hogy mit kell megcéloznunk, például az ázsiai országokban tudjuk, hogy itt a közvéleményre kell hatnunk, más országokban például az igazságszolgáltatás reformjára. A klasszikus diplomáciai eszközök mellett, tehát a nyilatkozatok, számos nyilatkozat van, de vannak más eszközök is, mi már a harmadik generációs eszközökre hagyatkozunk, és eh, itt gondolok a tréningre, nem hivatalkok eh, képzésére van szó, hanem a harmadik országok eh, képzéséről legyenek ők bírók, ügyészek, ügyvédek, vagy börtönőrök. Támogatást nyújtunk minden mellett. újfajta közvéleménykutatásokra. Nagyon gyakran azt használják ezek az országok, hogy de hát a közélemény a halálbüntetés mellett áll. Viszont itt nem arról van szó, hogy kit kérdezünk, hanem hogyan tesszük fel a kérdést. És nagyon fontos a 69-es nyilatkozat 2012-ben is sokat lobbiztunk, sikeresek voltunk, 2012-ben 111 szavazatot kaptunk, szeretnénk ezt eh, folytatni. Nem fogunk eh, visszalépést tenni a szövegtől, remélhetőleg a, szöveg, a folyamat végén a szöveg még jobb lesz. Akarok még valamit mondani? Szerintem elmondtam, amit akartam. A rendelet kapcsán én bízok a társjogalkotókban. Én korábban egy kisebb bizottság tagja voltam, a függeléket áttekintettük, de elmondhatom igazi EU tisztviselőként, hogy most már ez az ügy az a társadalkotók kezében van. Elnök, köszönöm szépen Alexandridis úrnak ráértünk, elértünk ezen pont végére. Kíván valaki szólni? Please, and uh, actually, I, if you just say the name. Tessék, kérem a nevét is mondja el. Gracias, señora presidenta. Soy soy Juaristi, soy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Európai parlamenti képviselő vagyok, a Baszkföldről érkezem az imént a halálbüntetés témájáról beszéltünk. Most engedjék meg, hogy röviden a kínzás eh, kérdésére térje ki, különösen annak európai kontextusára. Nem tudom, hogy tudják-e, de Madridban a múlt pénteken bemutattak egy jelentést, amelyet orvosok, pszichológusok, pszichiáterek készítettek, és az ENSZ eh, különleges megbízottja megbízásából tették ezt eh, a kínzás kérdéséről szól ez a jelentés. Baszkföldön 65 esetet sorol föl, és az a végkövetkeztetés, amit levon, az az, hogy, hogy a Guardia Civil 15 ember tartóztatott le, 15-öt a szövetségi rendőrség, és továbbiakat a baszk rendőrség, és az ő esetükben kínzásra került sor. Elnézést, de hamarosan a tolmácsok munkadéje lejár, úgyhogy csak röviden tudok időt adni. Tulajdon kommunikáción y tortura. Rendben, akkor csak egy percben. Tehát a jelentésben a kínzásról esik szó, és mindez készült az ENSZ-nek egy protokollja alapján. Felsorolják a hitelt érdemlő tanúkat, és az Baszkföldön 35 fiatallal szemben ítéletet uh, hoztak. Uh, az ő esetükben kínzásra került sor, de a szavaiknak nem adtak hitelt a bíróságon. Tehát itt olyan esetekről is van szó ebben a jelentésben, hogy kik voltak tanúi eh, különböző kínzásoknak. Baszkföldön úgy tűnik, hogy rendszer szinten folyik a kínzás. The floor. Itt... Köszönöm szépen. Szeretne az EKSZ reagálni? Nagyon röviden, de lehet, hogy csak angolul. Rövid, rövid hozzászólás. Um, well. Köszönöm szépen, én is ezt lehetőségesnek tartok. Két dolog, a Baszkfölddel kapcsolatban szeretnék csatlakozni kifejezetten kollégához. Én boldog vagyok tulajdonképpen, hogy ezt itt szóba hozta, hiszen ez egy nagyon fontos eh, eh, szempont, hiszen itt a belső és a külső politikán között koherenciát kell teremteni. Nehezen leszünk eh, példák a világ többi része számára, hogyha a saját határaikon belül, a saját portánkon nem tartunk rendet és nem lépünk fel tehát, és ezt el kell bírnunk mondani itt a parlamentben. És a második kérdés, ami a halálbüntetést illető, én nagyon nehezen tudok megbékélni azzal, ahogy kezelik ezt az ügyet egyes országokban. Az összkép nagyon szomorú, 15%-kal növekedett a kivégzéseknek a száma, és nagyon sok országban, Iránban, Irán neve hangzott el itt ebben a kontextusban, ott nagyon súlyos a helyzet, ott ugye százakat végeznek ki. Ugye gyakorlatilag több mint egy kivégzésre kerül sor naponta, tehát nagyon sok országban a halálbüntetés, például szexuális bűncselekmények esetében is kiszabásra kerül, tehát nagyon súlyos esetekről van szó, és én eltöprengek azon, hogy mennyiben kívánjuk a figyelmüket összpontosítani azokra az országokra, ahol ilyen nagy számban végeznek ki embereket. Tehát ahol ilyen nagy mértékben szabják ki, ilyen nagy számban szabják ki a halálbüntetést. Én elfogadom az ajánlásokat, amiket itt hallottunk a kollégákkal együtt, bizonyára majd még beszélünk erről, a parlamentben és itt a parlamenti szakbizottságban az a feladatunk, hogy fellépjünk az önök által említett kérdésekben, és ami, ami a rendeletnek az alkalmazását illeti, nagyon remélem, hogy ebben egy, jól együtt fogunk tudni működni, és itt tényleg van még tennivalónk. Tehát a célunk az kell, hogy legyen az elkövetkezendő időszakban, ami most elindult parlamenti ciklusban, hogy itt előrelépés legyen. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a részvételt. És most már azt hiszem, hogy mindenki már fel van vértezve, ervek, érvekkel, hogyha valaki a, a halálbüntetés mellett beszél, akkor vannak, van elég érvünk ellene. A német médiában eh, eh, nagyon brutálisnak értékelték az emberek eh, ezt a riportot, amikor beszámoltak erről a szeméről, aki nem halt meg azonnal, és nem is volt meg az eszközük arra, hogy gyorsan meghalljon az a halára ítélt, és ezért egyesek még azt is felvetették, hogy nem, ér, nem érzik magukat felelősnek, az USA-ban nem érzik magukat felelősnek, mert mi hibánk volt, hogy nem, kaptuk, nem kapták ők meg azt a gyógyszert, amelyel gyorsan meghalt volna. Nos, köszönöm szépen, hogy beszéltek erről az export tilalomról. Ez nem csak az USA-t érinti természetesen, hanem más országokat is. Köszönöm szépen. Más megvitatni valónk nincsen, lezárom az ülést.